Kollégi, buongiorno, scusate il ritardo. Ehm. Jó napot kívánok, kedves kollégák, elnézést a késésért. Kezdjük el is el a munkát. Nyári szünet előtt ez az utolsó ülésünk. Kérdésem, hogy el tudjuk-e fogadni a június 18. ülés jegyzőkönyvét. Ha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor el tudjuk fogadni. Ezt az ülést webstreamingen közvetítjük a parlament weboldalán. Térjünk is rögtön a negyedik napirendi pontra. Jakolino úr, az előadónk, már bemutatta a június 18. ülésünkön a jelentéstervezetet, ez a végleges jelentés. 392 módosító érkezett. Jakolino úr, még egyszer a figyelem középpontjába került. Pár voltak itt azért még történések. Ma a módosításokról fogunk eszmecserét folytatni. Az a célünk, hogy a különböző frakciók, illetve kollégák álláspontját még világosabban lássuk. Most pedig 20 percre megadom a szót Jakolino úrnak, utána pedig három percet kapnak majd a kollégák, a koordinátorokkal kezdjük. Tessék, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Helyesen jegyezte meg, hogy különleges körülmények jelentkeztek, és hát mindenki nagyon odafigyel erre a végleges jelentése, éppen ezért, miután a figyelem középpontjában van ez a jelentés, érkezett 392 módosító, és hát immáron a mandátumunk feléhez érkeztünk, mármint a Krém szakbizottság mandátumának feléhez érkeztünk. Hát sajnálatos módon a módosítók mennyisége fordítottan arányos a jelenlévő képviselők számával, de hát megesik ilyesmi az Európai Parlamentben. hét kompromisszumos módosító készült el. A frakciók koordinátorai nagyon nyitottak voltak, nagyon jó volt az együttműködés. És remélem. Illetve a júniusi plenáris ülésen is látszódott, hogy mennyire jó volt az együttműködés. Azon a héten is folytattak az, egy, az egyeztetések. Szeretnék köszönetet mondani a frakciók vezetőknek, a koordinátoroknak. Az ő segítségükkel sikerült elérni ezt az eredményt. Na nézzük most a módosítókat. A módosítókat, amely, az módosítókat mindig pozitívan értékeltem, tehát az az összes módosító célja, hogy javítsa a végeredményt szeretnénk, hogyha meggyőző lenne a végleges jelentés, a tagállamok számára, a bűnüldöző szervek számára, az igazságszolgáltatási szervek számára is. Ugyanakkor el kell kerülni az ismétlést, próbáltam tehát elkerülni azokat a módosítókat, amelyek csupán eh, átfedést jelentenek, vagy ismétlő jellegűek. Nagyon sok kompromisszumos módosító készült, mint említettem. Eh, próbáltam elérni azt, hogy azért csökkentsük a módosítók számát, hogy kicsit szintetikusabb legyen az anyag. Ez a félidős jelentés, illetve a félidős jelentés nek az egyik tulajdonsága volt, hogy hát nagyon széles merítésű volt, próbáltuk racionalizálni a helyzetet, tehát igazi prioritási listát elítottunk fel a korrupcióval, a szervezett bűnözéssel, illetve a pénzmosással kapcsolatban. A végleges jelentésben figyeltünk arra is, hogy vannak olyan részek, amelyek ugyan nem képezik részét a végleges jelentésnek, de a Strasburgi konszolidált szövegben benne, benne vannak. nézzük kom- konkrét témákat, például emberkereskedelem, illetve embercsempészet. Vannak olyanok, amelyek, olyan módosítók, amelyek jól megtaláltak a helyüket a kompromisszumban, más, más, mások nem. Szondegárt és De Jong kollégák egy prioritási listát próbáltak elkészíteni, tehát próbáltuk konszolidálni a dolgokat. Én a titkárságon keresztül is próbáltam elérni azt, hogy kicsit zanzásítsuk a dolgokat, és próbáltam kihúzni azokat a módosítókat, vagy nem elfogadni azokat, amelyeknek a tartalmát máshol megtaláljuk a szövegben. Az ECR-nek voltak egyébként olyan módosítói, amelyek ide nem illettek bele, de azért odafigyelünk ezekre. Nagy-Britanniában pont most aktuális ez a kérdés egyébként, egyébként és az igazságügyi együttműködésre utalnak ezek a, ezek a módosítók, és hát mindig is ezt szerették volna elérni, hogy a tagállamok közötti bizalmon alapuló rendőrség együttműködés valósuljon meg. Aztán láttuk azt is, hogy az ügyészeknek kell legerősebben fellépni a szervezett bűnözés ellen saját területeken, tehát nagyon fontos, hogy azon személyek, akik ezt a feladatot ellátják, jól ismerjék a szervezet bűnözést, és megfelelően eltökéltek legyenek. Fajóna asszony a 200 és 500 eurós bankjegyekkel kapcsolatban jutottak be a módosítót, hogy, lehessen, hogy nyomon lehessen ezeket követni. Akalon kolléga az ökomafiáról, vagy biomafiáról írt, illetve a, a rágalmazás kérdését, tehát hogy mennyire büntethető-e, vagy nem, erről is szól egy módosító. Álfánó asszony is nyújtott be egy módosítót, Veronik Mátyő asszony, és mások is. Aztán a különböző csoportosulások szerepéről is szól egy módosító, lesz majd egy olyan lesz majd egy olyan európai nap, amikor a mafia áldozatért emlékezünk meg, hát megnézzük, hogy ez hogy lesz, mikor lesz, nem tudom, hogy olasz, egy, az olasz dátumot tűzzük ki európai dátumnak, vagy megállapítunk majd egy másik napot, egy másik dátumot, ami európai nap lesz. Elnök azt, hogy mindjárt abba is hagyom. Nagyon nagy lelkű volt, hogy 20 percet szánt rám, de én már sokkal hamarabb le fogom fejezni. Nekem is van egy módosítom. A 387-es. Nem fogom felolvasni. Így talán gyorsabban végzünk. De ebben a módosítóban megpróbáltam sűrűsíteni, az, besűríteni az összes prioritást, hogy legyen értelme a munkáknak, itt van a definíciója a szervezetbűnözésnek, a maffia tevékenységnek, a banki titoknak, az európai adóparadicsomoknak, a sport manipuláció kérdését, illetve hogy hogyan lehet európai homogén normákat bevezetni, hogyan lehet az igazságügyi szerveknek együttműködni, hogyan lehet kölcsönösen elismerni a büntetéseket, ítéleteket, illetve mm, mit lehet tenni azokkal a vállalatokkal, amelyeket elítéltek már pénzmosásért, vagy más kérdését, illetve szerepel itt a politikai felelősség kérdése is. 15 hónappal ezelőtt kezdtük el a munkát, 2012. áprilisában azt hiszem. Most itt vagyunk 2013. júliusában, tehát 15 hónapot dolgoztunk, mégpedig elég intenzíven ezen a kérdésen. A témáink olyan témák, amelyek közismertek, mindenki magával ö, hozta már ezt a tudást, hogy léteznek ezek a problémák. Nem tudom, hogy lesz-e még egy olyan ülés, amelyen a módosítókról egyeztetünk, valószínűleg szeptember 1-én kerülne erre sor, 17-én pedig a szakbizottságunkon belül lesz a szavazás a végleges jelentésről. Hát ennyi a, ennyit a kontextusról próbáltam általános jellegű megérzéseket tenni, és ne felejtjük el, hogy ezen témában jó lenne, hogyha a végső szavazás eredménye egyhangú lenne? Nem lenne jó, hogyha ott kezdenénk el pártoskodni? És jó lenne, hogyha ö, ugyanúgy sikerülne teljesíteni, mint a ö, félidős mandátum ö, idején megszületett jelentéssel kapcsolatban. Tehát mindenképpen egyens, egyensúra kell törekedni, és ne felejtjük el, hogy ez a jelentés az egész Európai Unió számára nagyon fontos. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt megnyitnám a vitát, Ruza Tomazics urat szeretném üdvözölni, aki Horvátországból érkezett, és a múlt hét óta tagja ennek a szakbizottságnak. Üdvözlöm a kollégát, az ECR frakció tagja. Köszönöm. Most kezdődik a vita, megadom a szót Veronik Mátyő asszonynak három percre. Tessék! Merci Madame la Présidente. Trois minutes, ça va être euh, bien trop long. Moi, je voulais simplement. Euh, Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék euh, a jelentéstevőnek a munkájához a végső jelentés kapcsán. Gratulálni szeretnék az összes kollégának. Összesen um, több mint 280 módosító indítvány érkezett be. Ez mutatja azt, hogy milyen rengeteg munkát végzett végeztek a kollégák az elmúlt hónapokban. Meghallgatásokat is szerveztünk a bizottság érdekében, a Libe kollégák is kérték eh, ezt az elején, illetve az összes kolléga, illetve a plenáris is kérte, hogy foglalkozzunk ezekkel a témákkal, illetve ezzel a témával. Még egyszer hangsúlyozom, hogy rendkívül fontos munkát végeztünk. Itt van a végső jelentés, eh, összesen 700 módosítónk volt az első jelentés után, és mo- most pedig eh, több mint 280 módosítónk van, 292, a korrupció ellenes küzdelem, a pénzmosás témájában, ezek súlyos problémák. Jelentéstevő ezeket mind felölelte jelentésében, az embercsempészetet, a szervezet bűnözést, illetve mindazt, amit megtehetünk, a rendőrségi igazságügyi együttműködést, illetve a 100 eurós bankjegyek, 500 eurós bankjegyek kérdését is felvetette. Remélem, hogy sikerül kompromisszumokat találni majd a szeptemberi ülésen, és remélem, hogy az összes frakció meg tud majd állapodni ezekben a megoldásokban, hiszen ezek a problémák súlyosan foglalkoztatnak bennünket az Európai Unióban litván elnökséggel, amikor megbeszélést tartottunk, akkor felvetettük aggájainkat, illetve beszéltünk a prioritásokról, a soros elnökség prioritásairól, és ez a jelentés szerepelt az ő prioritásaik között is, illetve a belügyminiszter prioritásai között is. Vele volt alkalmam megbeszélést folytatni, és azt gondolom, hogy fontos lenne összpontosítani a szervezet bűnözése az Európai Unióban a litván soros elnökség ideje alatt is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Matyi asszony. Most fájjon képviselő, következik szintén három percre. Hvala lépa, Salvatore, za to um, osnut. Köszönöm szépen. Köszönöm Szalvatornak ezt a végső jelentést tervezetet rendkívül jó munkát végzett kollégánk, illetve az árnyékentéstevőknek, koordinátoroknak és az összes kollégának köszönetet szeretnék mondani. Azt gondolom, hogy a módosító indítványaink csak javítani fogják a végterméket, és remélem, hogy ezt az anyagot az európai kormányok figyelembe fogják venni a szervezet bűnözés elleni küzdelemben, a korrupció egy további súlyos probléma, nem csak európai, hanem globális probléma, és világos az, hogy egyelőre nem vagyunk túl hatékonyak ebben a küzdelemben. Frakciónk különböző módosítókat eh, nyújtott be. Engedjék meg, hogy a legfőbbekre térjek ki ezek közül. Az egyik az emberkereskedelem. Az emberes kereskedelem minden tagországot érint, vagy um, átmenő országokként, mármint uh, eh, tranzitot folytató országokként, vagy uh, célországként. Léteznek uh, megállapodások, de ezek nem elég hatékonyak. Éppen ezért azt gondolom, hogy erre a problémára nagyon fontos felhívni a figyelmet, hiszen az emberek kereskedelem csempészet áldozatai, ki vannak téve az ember csempészeknek. Félelemben élnek, folyamatos fenyegetettségben, és azt gondolom, hogy ezen a területen sokkal több mindent kell megtennünk. Remélem, hogy a kompromisszumos javaslataink ebben az összefüggésben eleget tesznek majd a módosítók kívánalmainak. Ami a bevándorlókat illeti, meg szeretném említeni azt, hogy a módosítóinkban elmondtuk azt, hogy Európában a központok nem foglalkoznak megfelelően a bevándorlókkal. Elhangzott a 200, 500 eurós bankjegyek visszakövethetőségének kérdése a Libében is foglalkoztunk ezzel, illetve készül egy jelentés a Libében, amelynek célja az olyan incidensek elleni küzdelem, amelyek felmerülnek a pénzmosás során, illetve a pénzhamisítás elleni küzdelem. Nagyon fontos, hogy minimálisan harmonizáljuk a szankciókat ezen a területen az Európai Unióban. Létezik egy javaslat, amely 10 ezer eurót vet neki, illetve 6 hónapos maximális börtönbüntetésben egy hamisítás esetén. Jakolin úr felhívta a figyelmet, hogy nagyon sok bűncselekmény van, illetve fordul elő például a mezőgazdaságban, illetve az élelmiszer ágazatban. Ez nem csak, hogy veszélyes a lakosságra nézve, hanem veszélyforrást jelent az olyan tagországokban is, amelyek szemben nagyon fontos a jó minőség. Ami a kaszinókat illeti, én azt javaslom, hogy töröljük a legális szerencsejátékokra vonatkozó részt, hiszen a szerencsejáték nem legális tevékenység minden tagországban, tagországban és ami a jogrendszereket illeti a különböző tagországokban, azt gondolom, hogy ezek nem elég hatékonyak, az igazságszolgáltatási rendszereink nem elég hatékonyak, illetve a lakosság ezekben nem bízik meg. Éppen ezért fontos hangsúlyozni azt, hogy a hatékony igazságszolgáltatás kulcsfontosságú, és fontos, hogy a bíróságok ne legyenek kitéve bizonyos rész érdekeknek, nagyon fontos a független függetlenek legyenek a döntéshozatalban. Remélem, hogy sikerül majd a frakciókon átnyúlóan kompromisszumokat kialakítanunk, és szeptemberben készítünk majd egy eh, megfelelő kompromisszumos javaslatot. Jelen Newton Dan. Um, uh, Köszönöm szépen, uh, elnök asszony, nagyon sok munkát végeztünk az elmúlt 12 hónapban, rengeteg információt gyűjtöttünk, most pedig egy jó végső jelentést kell készítenünk, amúgy az egész munkánk kárba veszik, tehát itt egy kulcsfontosságú pontról van szó. Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amit a szakbizottságunk megtehet, az annak biztosítása, hogy amikor lezárjuk a munkát, októberben ezt le fogjuk zárni, ne vesszen kárba a munkánk. Tehát nagyon fontos, hogy a jövőre nézés eh, hagyjunk iránymutatásokat, hogy az utánunk következők hogyan vigyék ezt tovább. Tehát, hogy a következő parlamentnek is legyen támpontja vajon létrehozza majd egy albizottságot erre a témára? Ne forduljon elő az, hogy 2013-ban rendben, hogy volt egy ilyen bizottság, de hogy ezt nem folytatják. Tehát arról is határozzunk, hogy mit tegyen az utána következő parlament, illetve a bizottság ebben a témában, hiszen fontos őket egy hosszú listával ellátni a fontos témákról. Tehát határozzuk meg azt is, hogy mit akarunk tőlük, mit várunk el tőlük, illetve a parlament hogyan tervezi eh, majd az ő munkáikat ellenőrizni. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a eh, hagyatékot megfelelően ruházzuk rájuk. Az is fontos, hogy a tagországok eh, hogyan viselkednek, hiszen az az elképzelés, hogy nem fogják ratifikálni a tagországok ezt egy részük, ez elképesztő. Nagyon fontos itt nyomást gyakorolni, tehát miután mandátumunk lejár, még óriási munka marad hátra. Nagyon fontos témák alakultak ki a munkánkból, és úgy tűnt, hogy a tagországok nem tudnak határokon átnyúlóan, megfelelően egymással együtt dolgozni. Ez mindegy, hogy a bizalomhiány, a nyelvi problémák, rendszerek közötti különbség miatt van-e így. És fontos, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg, jobb legyen az együttműködés a határokon átnyúlóan, hiszen a bűnözők nagyon ügyesek ebben, hogy határokon átnyúlóan együttműködjenek, ellentétben a tagországokkal, akik nagyon rosszul teljesítenek ezen a területen. És azt gondolom, hogy az egyik együttműködési terület a washingtoni delegációban is részt vettem, tehát egy szövetségi rendőrséget kell kialakítanunk, ennek számos előzetes lépése van, de segíthetnénk az Európolt például abban, hogy ne csak titkos információkat gyűjtsön, hanem más tevékenységeket is végezzen. Egy további terület, amit megvizsgálhatnánk. Nagyon nehéz statisztikai adatokat gyűjteni, ami azonban világos, hogy minden az, ami a piacra kerül, hamisítják is, rengeteg mindent lehet hamisítani, nem csak Kínából érkeznek ezek a hamisított termékek, hanem a világ egész részéről. Ez Európában számos munkahelyet tesz tönkre, hát nagyon sok adóbevételtől esünk el így. Hogyha ezeket a munkahelyeket vissza tudjuk szerezni, illetve ezeket a bevételeket újból meg tudjuk szerezni, akkor a recesszióból is kilábálhatunk, tehát ezen el kell gondolkoznunk. Azok, akik New Yorkba látogattak, tudják azt, hogy nagyon érdekes látni azt, hogy a konténerek nagyon kis százaléket ellenőrzik csak a hajókon. A New Yorki kikötőben a fő rendőr azt mondta nekünk, hogy pusztán 5 százalékát tudják ellenőrizni a New Yorki kikötőbe érkező szállítmányoknak kokaint, hamisított termékeket tartalmaznak a többi konténerek, és ezt ők tudják, és Antwerpenben csak 3%-át tudják ellenőrizni, tehát 97%-et az Európába érkező szállítmányoknak a, nem is ellenőrzik a hajókon. És itt is ugyanúgy ö, megtalálható a kokain, hamisított áruk, stb. ezekben a konténerekben. Tehát fel kell tegyük a kérdést, mit teszünk annak érdekében, hogy jobban tudjuk ellenőrizni a konténereket. Hiszen ezzel megnyitjuk a kaput, úgymond a bűnözők számára, ha nem ellenőrizzük ezt a területet jobban. Giuliano, a New Yorki polgár, a főpolgármester a New Yorki térség, illetve az összes rendészeti adatbázist össze szeretné kötni, tehát az nem furcsa, hogy nem tudnak hatékonyan felépni a bűnözők ellen, ha nem kapcsolják össze az adatbázisaikat. A lefoglalások, a büntetések, különböző eszközök lehetnek ebben a küzdelemben. Természetesen mindig megtalálják azt a tagországot, ahol ezt a legkönnyebb megtenni. A kiber bűnözés egy további nagyon fontos terület. Az átláthatóságról is hallottunk, nagyon sok szakértőtől hallottuk azt, hogy a korrupció elleni küzdelem e, egyik kulcsa az átláthatóság. Nagyon fontos, hogy erre is nagyobb hangsúlyt fektessünk. Tehát a mi állandó bizottságunk további munkákat hagy maga után. Köszönöm szépen, hogy engedik, hogy beszéljek még. Tegnap a brit kormány egy opt tett közzé az összes rendőrségi igazságszolgáltatási együttműködés területén Európában. Ez buta dolog, elképesztő, hogy ezt a nyilatkozatot tették. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon buta dolog a brit kormány részéről. Rendben, kompromisszumként, mi liberális demokrataként elmondtuk azt, hogy ez buta dolog, viszont a konzervatívok mégis így döntöttek, az európai ellenes jobboldali konzervatívok azonban így döntöttek, így néz ki a koalíció, erről nem tehetünk. És szeretném, hogyha az interneten ezt mindenki hallaná, a kormány nem magyarázta azonban meg a következőt, ugyanis ez nagyon kellemetlen volna. Az Egyesült Királyság opt-outot szeretne mindenből, ez azt jelenti, hogy az 35 intézkedés esetében utólag kell ezeket megtárgyalni. Ez azt jelenti, hogy hónapokkal az után is, hogy a brit kormány optautolt az együttműködésből, nem élvez védelmet az ország. London 35 intézkedést szeretne elfogadni, és ezekre ez mindig az. Tehát ha én bűnöző lennék, akkor ebből azt a következtetést vonnám le, hogy itt um, szabad préda van Nagy-Britanniában, tehát ott próbálnék meg tevékenykedni. Jövő évben ugye új parlament lesz, majd Európában új bizottság, és ez egy rendkívül felelőtlen lépés a brit kormány részéről, a brit kormány, konzervatívok részéről. Nagyon sajnálom, hogy Tim, aki egy nagyon értékes konzervatív tagja volt a bizottságnak, távozott a bizottságból. Elnök asszony, éppen ezért azt gondolom, hogy óriási munka marad még utánunk is. Nagyon fontos jó kompromisszumokat találunk, azért, hogy ez a, ez a hagyaték az utánunk következőkre nézve megfelelő lehessen. Köszönöm szépen. Megköszönöm, hogy megosztottad velünk a országodra, hazádra vonatkozó észrevételeket, és most Borcelino kolléga következik. Köszönöm szépen! Én is úgy szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok a szakbizottságnak, elnökasszonynak, a titkárságnak és a, tit- és a, a kollégáknak, természetesen Jakolin előadó úrnak is. Mindenkinek köszönetet mondok, aki lelkesedéssel és nagy odaadással dolgozott ezen a témán annak is örülnünk kell, hogy egyáltalán tudunk foglalkozni egy ilyen kérdéssel, hogy létrejön egy ilyen szakbizottság. Ugye nagyon sok módosító érkezett, ez is mutatja, hogy mekkora volt a figyelem a kérdés iránt. Nos, sajnálatos módon az is nehezíti a dolgot, hogy egyéb munkákra is oda kell figyelni, és nyilván ezért nem tudott, nem tudott több képviselőit ma megjelenni. Például, hogyha meg akarom meg akarnám vonni a mérleget, akkor azt mondhatnám el, hogy igen sok témával sikerült foglalkozni a szakbizottságban. Fontosnak tartom azt, hogy újdonságok is felmerültek, tehát nem csupán az ismert dolgokon rágtuk át magunkat még egyszer, hanem voltak itt bizony új fejlemények, új témákra is odafigyeltünk, új fejleményekről is hallottunk. Ami a módosítókat illeti, igaz az, amit Jakolino úr mondott, vannak olyan, vannak olyan módosítók, amelyek a már létező témákat mélyítik el, de olyan kérdések is vannak, amivel nem figyeltünk oda eléggé az előző jelentésben, ilyen például a maffia témája, hát ezt nyilván nem lehet kihagyni belőle. az egész Európai Unió számára fontos ez, nem csupán néhány ország számára. Az emberkereskedelem, az embercsempészet témája is olyan, amiről sokat beszélünk, beszéltünk. Ez már szerepelt az előző jelentésben, de e, itt most sokkal részletesebben foglalkozunk ezzel, ez sosem hiába való, sosem felesleges. Morales kolléga az a nem, Morás kolléga nem illegális bevándorlókról beszélt, hanem irreguláris migránsokról. Aztán meg kell nézni azt, hogy az ember csempészet hogyan is történik. Ugye egyrészt ez bizony nagyon komoly gazdasági profitot termel a bűnözők számára, másrészt pedig nyilván illegális és figyeljünk oda arra is, hogy ez hogy függ össze a prostitúcióval. Aztán a mezőgazdasági kérdéseknél az élelmiszerek hamisításra, az ezzel való visszaélés nagyon-nagyon súlyos probléma. Még egy dolog, amire, amire a frakció módosítói utalnak, az európai bűncselekmény, nek három témára való ö, ki, ö, fejlesztése, a védett fajok, a műkincsek, illetve a, ö, illetve a, ö, a hulladékokkal való visszaélés és kereskedelem. Aztán fontosnak tartom azt is, hogy az Európai Unió gazdasági érdekével való visszaélés is bűncselekmény. Nem hiszem, hogy ez csupán közgazdasági vagy közigazgatási kihágás, nem csak szabálysértés. Európai szinten fontosnak tartom, hogy legyen egy olyan nap, amikor a szervezett bűnözés, illetve a mafia áldozataira emlékezünk, Olaszországban van egy ilyen, már 18 éve, március 21-e a tavasz első napja ez a nap, szimbolikus értéke is van nyilván, a tavasszal, a megújulással újabb reményeket szeretnénk ébreszteni, elképzelhető, hogy március 21-en lenne ez a nap az európai, többi európai országban is, egyik évben itt, másik évben, de is egy másik napot nevezünk ki. A lényeg az, hogy legyen egyfajta folytonossága ennek az üzenetnek, vagy ennek a jelzésnek, szimbóluma. Nos, hihetetlen anyagon rágtuk át magunkat, amikor egy újabb témát nyitottunk ki, rögtön újabb ablakok nyíltak, tehát soha véget nem érő munka ez, nagyon örülök annak, hogy sikerült erre odafigyelni. Ugye korábban mindig csak marginálisan, érintőlegesen foglalkoztunk ezzel a kérdés, ezekkel a kérdésekkel. Örülök annak, hogy létrejött a mi bizottságunk, és remélem, hogy a jövőben is odafigyelünk majd ezekre a témákra. Remélem, hogy nem csak egy szép kezdeményezés marad mindez, hanem lesz folytatása. Úgy vélem és remélem, hogy az Európai Unió ténylegesen folytatja majd az ezekkel a kérdésekkel való munkát. Elnök, köszönöm szépen, Borszolina, asszony, jelentkezik-e még valaki? Nem? Akkor... De, mégis, tessék. Kolega úr. Również e, podziękować wszystkim koleżankom i i państwu. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégák munkáját, illetve köszönöm a egyéb munkatársak segítségét is. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Azt gondolom, hogy ezek a pontok e, nem kerültek eléggé a vita előterébe. lehet, hogy a kompromisszumokban ezeknek több figyelmet tudunk szentelni, és jobban ki tudjuk őket hangsúlyozni. Vannak olyan intézkedések, amelyeket nem valósítottak meg a tagországok elég hatékonyan. Ez például a lefoglalások témája, a bűncselekményből szerzett vagyon tárgyak elkobzása, lefoglalása illetve az ebből származó bevételek elkobzása. A megvalósítás más és más a különböző tagországokban, és a különböző tagországi tapasztalatok alapján ez rendkívül fontos eszköz a szervezet bűnözés elleni küzdelemben. Lengyelországban is láttam ezt a problémát. Tehát olyan intézkedések eh, hiányoznak, amelyel a tagországok hatékonyan le tudnák foglalni azokat a vagyontárgyakat, amelyek bűnözésből származnak. azt gondolom, hogy más tagországokban is vannak ilyen akadályok. Éppen ezért az ilyen típusú intézkedések bevezetése nagyon fontos volna. És van egy további dolog, amire utalni szeretnék. Ez pedig a közös uh, nyomozó csoportok létrehozása európai szinten, szervezett bűnözésnél azt gondolom, hogy erről nem szabad megfeledkezni. Są e, skutecznego zwalczania, zwalczania przestępczości. Myślę, że warto tutaj odwoływać się do e, pewnych doświadczeń sam jako a szervezett e, bűnözés elleni küzdelemben ez egy nagyon fontos eszköz. A főügyész, illetve az igazságügyi miniszter Lengyelországban, Olaszországban tekintette át ezeket a nyomozásokat, és a jó együttműködés gyümölcseit én annak idején érzékeltem, viszont hiányos a jogalkotás az ilyen közös nyomozati csoportok létrehozásában. Remélem, hogy sikerül méreható változásokat létrehozni azért, hogy ilyen csoportokat létrehessen hozni. Köszönöm szépen, Schmidt úr következik. Köszönöm, csak nagyon röviden szeretik köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az előadónak, és ö, szeretnék, ö, szeretném azt elmondani, hogy mennyire egyetértek azzal, amit Bill Newton Dunn úr mondott. Hát az a tény, hogy Nagy-Britannia kiválik az együttműködésből katasztrófa. Ami az együttműködést illeti, hát itt többet lehet tenni. A jelentés szövege kicsit gyengécske. Szerintem szigorúban kéne fogalmazni. Én úgy vélem, hogy nem tudjuk megoldani a problémát, hogyha nem hozunk létre egy európai rendőri erőt, vagy bárhogy is hívjuk ezt. A sínai félszigeten van például embercsempészet, vagy ott van Eritrea. Havonta négyezer ember menekül el Eritreából, a sinai félszigetre kerülnek, ott elrabolják őket, megkínozzák őket, és nagy esélyük van arra, hogy a hogy szerveiket kiemeljék és kioperálják, és ezt eladják más országokba. Aztán váltságdíjat kérnek tőlük 30-40 ezer eurót is akár. Stockholmban volt néhány héttel ezelőtt egy per, két svéd, illetve két Svédországban élő szemét azzal vádolták, és ítéletet eh, is, eh, ítélet is született ellenük. Tudjuk, hogy ez nem elszigetelt eset. Azt hiszem, úgy hívják, hogy eh, mindezt, hogy közös nyomozási csapat, vagy nyomozati csapat az Európolon belül, tehát egy országnak bizony azt kell mondani, hogy szeretnénk együttműködni más országokkal. Furcsa, hogy ez nem történt meg korábban, mert ismerjük a jelenséget, tudjuk, hogy van ilyen probléma, és most született meg az első ítélet Euró- Európában, és hát, nem igazán ö, sürgünk, nem, ö, nem nagyon munkálkodunk ezen a kérdésen. Sokkal szigorúbb együtt, vagy szorosabb együttműködésre van szükség, szerintem európai rendőrségre van szükség, főleg Svédország, illetve Nagy-Britannia, vagy jó, vannak más országos országok is, akik számára ez nagyon nehezen elfogadható, de tényleg kéne valamit tennünk, hogy a, szerz, hogy a szervezet bűnözés ellen felvegyük a harcot, mert máshogy nem leszünk eredményesek. Azokat a módosítókat tudjuk támogatni, amely gyorsabb és szigorúbb eljárást kérnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Weiler képviselő. Dank, Köszönöm szépen. Schmidt úr röviden az ön hozzászólására szeretnék reagálni. Én még mindig reménykedem abban, hogy a most, ma, holnap, holnap után véget érő európai ügyészi folyamattal pontot tettünk a dolog végére, és így aztán lesz egy olyan hatóságunk, ami megfelelő hatáskörrel rendelkezik majd az ilyen problémák megoldására. Úgyhogy én ennyire nem látom borulátóan a dolgot, ennyire nem látom borúsan a dolgot, nem tudok állást foglalni a konkrét stokholmi esettel kapcsolatban, de mindenképpen intenzíven kell foglalkoznunk a problémával, és legkésőbb a következő európai parlamenti választások után konkrétan kézbe kell venni az ügyeket. Grazie Barbara, adesso. Köszönöm Barbara, most, mielőtt az előadónak még egyszer megadom a szót, hadd mondjam el azt, hogy szeptember 9-én Strasbourgban, tehát lesz még egy találkozónk, akkor fogjuk igazán megbeszélni a módosítókat, az egy rendkívüli krím ülés lesz, és aztán szeptember 17-én kedden délután lesz még egy krím ülés. Remélem, a problémákat akkor sikerül majd megoldani. Nos, Bill Newton úr utalt arra a problémára, hogy a Egyesült Királyság imáron egy nyílt terep, a szervezet, nyílt terep lesz a szervezet bűnözés számára. Nos, nem tudom, hogy már megvalósult-e az a lépés, amit ő, amiről ő beszélt. Barber, Barbara Weiler is utalt arra, hogy a tagállamok politikusai sajnos nem veszik komolyan a problémát, tehát alulbecsülik ezt a problémát. Bizonyos esetekben van a tagállamoknak feladata ezen a téren, mert pedig az, hogy döntéseket ratifikáljanak. Amikor a mi bizottságunk meglát a napvilágot, akkor nem csak az, azt a feladatot szabtuk ki magunk elé, hogy hogy írjunk egy jelentést a szervezetbűnözésről, a korrupcióról és a pénzmosásról, hanem nyilvánvaló volt az is, az is, hogy a tagállamok közötti együttműködést szorosabbra kell vonni, illetve általánosságban a nemzetközi együttműködést is. Nem csak a tagállamok figyelnek ránk oda, hanem a harmadik országok is. Legutóbbi washingtoni missziónk is ékes példája volt ennek. Láthattuk, hogy az Egyesült Államok beli hatóságok mennyire lelkesedtek a mi szakbizottságunk munkája iránt. Mindenképpen értékelni és elemezni kell azt, hogy a tagállamok, de persze gondolok az Európorra is, tehát, hogy ha a tagállamok nem fogják fel, hogy testben és lélekben is el kell kötelezniük magukat a kérdés mellett, ez nem azt jelenti, hogy nyomást gyakorolnak, vagy eh, militarizálják a rendőrséget. Nem, arról van szó, hogy az európai polgárok biztonságát kell garantálni. Tehát amíg ez nem történik meg, akkor a mi munkánk, hát, hogy is mondjam, olyan munka lesz, amely ugyan papíron nagyon hasznos, és ajánlásokat tesz, de sajnálatos módon nem lesz meg mögötte a politikai döntés. Pedig hát ez a döntő lépés. Ha időben visszalépünk egy évvel, akkor elmondhatjuk azt, hogy senki nem beszélt volna úgy, mint ahogy ma beszéltünk. Annyi meghallgatás történt, és olyan sokszor meghallgattuk a szakértők, az illetékesek, a bírák, a jogászok, az ügyészek, az újságírók véleményét, akik elmesélték, illetve hát tanúbizonságot adtak arról, hogy ők mit tapasztaltak. És egyértelművé vált, hogy az információ cserén, a bevált gyakorlatok cseréjén túl kell lépni. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, a koordinátoroknak, a kollégáknak, akik részt vettek a szakbizottságunk ülésein. Eredetileg úgy véltük, hogy mi tanulmányokat fogunk majd készíteni, de nem így történt. Nos, úgy történt a a szakbizottság összetétele következtében, hogy a munkák egyik napról a másikra igazivá vált. Tehát reális munkát végeztünk. Kicsit meg is változott a mandátumon. Hogyha igazi problémákra döbbenünk rá, akkor itt nincsenek ideológiai határok, nincsenek politikai határok, hanem mindenki mindenki együttműködik, sem itt, sem a koordinátorok ülésén soha nem hallottam sem összecsapás, sem csatározás, senki nem emelte fel a szavát. Bárkitől is jött egy elképzelés bármelyik frakciótól, mindig megértő fülekre talált az. Szeretnék köszönetet mondani Jakolino úrnak. Már többször láthattuk az, hogy a kollégák mennyire érdeklődnek a kérdés iránt. Lehet, hogy olyan dolgok, olyan kollégákról van szó, akik ide ugye nem látogatnak el, de azért módosítókat írnak, tehát sokan érdek, érdeklődnek a munka iránt. Sikerült a jelentéstevőnek szintetikusan összefoglalni ezt, a, ezt az anyagot. 100%-ig meg vagyok vele elégedve. 392 módosítónk van nagyon lelkesen, energikusan járt el az előadó. Köszönetet mondok neki, mert nem volt könnyű munka, nem könnyű munka, még nem fejeztük be. De az, amit ma, a mai napig tettünk, hogy feketén-fehéren kimondunk dolgokat, hogy problémákat előhozzunk, megbeszéljük ezeket. Nos, idáig soha nem ért el senki, mert nem volt meg a politikai akarat. Tehát sikerült a problémákról beszélni, sok dolognak a megoldási lehetőségéről is beszéltünk. Azt hiszem, hogy ez igen magas színvonalra emelte a, a mi szakbizottságunk munkáját. Köszönet a titkárságnak, aki sikeresen oldotta meg a különböző felmerülő problémákat. Köszönet a koordinátoroknak és a jelentéstevő úrnak nagyon jó munkát végeztek. Azt hiszem, hogy a mi szakbizottságunk történelmet írt a parlamenti történelem könyvben. Remélem, hogy az új parlamenti ciklusban lesz majd folytatás a mi szakbizottságunknak, hiszen mindenképpen hosszú távú megközelítésre van szükség. Remélem, hogy, nem, e, hogy ez nem egy, egy projekt utolsó fázisa, hanem egy hosszú távú projekt kezdete. Azt gondolom, hogy az európai polgárok biztonsága, érdeké, biztonsága garantálása érdekében erre van szükség. Most pedig Jakolino úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony! Csak röviden. Nagy érdeklődéssel hallottam, hallgattam a kollégák észrevételeit, véleményét. Nagyon érdekes ösztöző dolgokat hallottam. Megköszönöm a kedves, gratuláló szavakat. Valóban csapatmunka volt, ebben a csapatban benne volt elnökasszony is, illetve a titkárság és a kollégák is, együtt működött az egész szakbizottság. Az igazságügyi és, polgá- és rendőrségi együttműködés kulcskérdés, de nem hiszem, hogy túlságosan puhán fogalmazna a szöveg, tervezet ebben a témában. Sőt, éppen, hogy azt mondjuk, hogy a bírói, igazságügyi, rendőri szerveknek nagyon szorosan együtt kell működnie, és közös ö, nyomozati csapatokat kell felállítani, hogy hat, nagyobb hatékonysággal tudjunk tudjon az Európai Unió lecsapni a bűnözőkre. Ez egyértelműen olvasható a szövegekben. Aztán migránsok védelme. A pápa Lampedúzába látogatott el az elmúlt napokban. Lampedúza észak és dél határvonalán fekszik, tehát szimbolikus a jelentőség ennek a meg. A mindenképpen figyelni kell tehát azokra, akik igazságtalanul, akik igazságtalanul kikerülnek a társadalom peremére. Aztán valóban nem csak a szervezet bűnözéssel, a korrupció és a pénzmosással ö, foglalkozunk, hanem itt van az embercsempészet is. Nos, ezt is természetesen bevontuk a szöveg tervezetbe. A különböző szerencsejátékok kat is sokszor a szervezet bűnözés felügyeli. Európai szinten pedig nem egyértelmű mindig az ítéletek kölcsönös elismerés hogy az Európai Bíróság a szubszidiaritás elvét vallja. Borsellino asszony említette az élelmiszer hamisítás kérdését. Ez szerintem is bűn cselekményként kezelendő. Borsellino asszony említette, hogy szeretne minél több kompromisszumot. Egyetértek? Említettük a 200 és 500 eurós bankjegyeket, a szerencsejátékokat, beszéltünk a bevándorlókról is. Mindannyian úgy véljük, hogy az Európai Ügyészség hivatala hasznos lehet még, tehát eredményesen felveheti harcot az európai bűn, bűn, bűnözőkkel szemben de hát ne feledjük el, hogy gyorsan kell mindig fellépni. Aztán a közös nyomozati szervek kérdése, a nyomozó újságírás, tényfeltáró újságírás kérdésével is egyetértek. Veronik Matyai utalt az eko vagy ökomafiára, itt is meg kell erősíteni, szorosabbra kell vonni az igazságügyi együttműködést. Úgy vélem, hogy minden tagállamban minden tagállamban szigorúan kell eljárni például a pénzmosással kapcsolatban, illetve a különböző egyéb szervezetbűnözési kérdésekkel szab, szab, szemben. Még egyszer hangsúlyozom, hogy azokat a vállalatokat ki kell vonni, illetve ki kell zárni a közbeszerzési eljárásokból, amelyekkel szemben született már bűncselekménnyel kapcsolatban ítélet, tehát szervezetbűnözéssel, korrupcióval, pénzmosással kapcsolatos ítélet. Egész egyszerűen ki kell őket zárni a ö, ilyen állami közbeszerzési eljárásokból. Nos, az Európai Parlament egyértelműen szavazott szándékairól. Ettől még egyértelmű asszony, hogy lobbizni kell, mégpedig horizontális politikai lobbizásra van szükség, hogy odafigyeljünk a jövőben is ezekre a problémákra, ciklus végéig legalább, és utána pedig a következő parlamenti ciklusban is el kell ezt érni. Azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk. Ezt mindenki elmondta Newton úr is. Folytonosságot kell biztosítani ennek a hihetetlen akarat és el- elkötelezettség mennyiségnek, ami az imént eh, mi munkák során felszíre tört. Azt hiszem ezekben az értékekben és alapelvekben mindannyian egyetértünk, és a célunk az, hogy egy ügyes, mégis rövid szöveget alkossunk. Fontos, hogy a bizottság és a tanács is odafigyeljen erre, reagáljanak az ajánlásainkra, hogy a tagállamok harmonizálják a létező jogszabályokat, illetve fellépjenek a különböző maffia jellegű szervezet bűnözőkkel. Olaszországban egyébként már próbálkoznak azzal, hogy ilyen közös fellépést tervezzenek, de mindenképpen garantálni kell a polgárok biztonságát, nem szabad lehetőséget biztosítani az illegális gazdasági bűnözőknek, és el kell ítélni minden ezzel kapcsolatos bűncsele, minden ezzel kapcsolatos cselekményt. Köszönet mindenkinek, aki ma hozzászólt. Nos, megvan már, hogy mikor van a következő ülésük. Szeptember 9-én, és aztán szeptember 17-én lesz még ülésünk, azt hiszem aztán október 22-én lesz a záró szavazás a plenárison? Igen, akkor, akkor zárjuk le ezen másfél éves munkafolyamatot. Hát nem volt könnyű, elég fáradtságos munka volt, de azt hiszem mindenki meg lehet elégedve azzal, amit elvégeztünk. Köszönöm. Köszönöm szépen! Akkor egyezzük meg ezt a két dátumot, szeptember 9, szeptember 17, akkor lesz a szakbizottsági szavazás. A Krim szakbizottság nevében Michel Lévi urat üdvözlöm, ő a Cardiff Egyetemről érkezett hozzánk, és kérem, hogy foglaljon itt helyet mellettem. A C tematikus főosztály által készített a szervezet bűnözés költségeiről szóló tájékoztatót fogjuk meghallgatni. 20 percet szánunk erre a célra utána pedig vita következik, szintén minden koordinátor három percet kap akkor is, illetve utána meghallgatjuk a többi kérdést is a többi képviselő részéről. Good morning, everyone. Um, I'm glad that I was able to opt in to this particular uh, committee, and I'm very grateful. Nagyon örülök annak, hogy ide jöhettem ebbe a szakbizottságba, és előadást tarthatok uh, önöknek. The chair's um, rather valedictory remarks um, about the work. Az elnökasszony bevezetője után a szakbizottság munkájával kapcsolatban Milligenre emlékszem az angol komikusra, Előbb-utóbb mindannyian meghalunk. A köztes jelentésről szeretnék beszámolni, amely készült a szervezett bűnözésről, illetve ennek um, pénzügyi, szociális, gazdasági hatásairól az Európai Unióban, beleért az Egyesült Királyságot. There's an English expression, uh, charity begins at home. Van egy angol kifejezés, mi szerint a jótékonykodást otthon kell kezdeni. Én úgy érzem, hogy a világos látásmódot is otthon kell kezdeni. És amit én megpróbáltam a jelentésemben megvalósítani kollégáimmal együtt, a jelentés végső formájában is, ez a következő. Megpróbáltuk körvonalazni az önök számára, illetve mindenki számára, aki jelentést elolvassa, azt az elgondolást, amely a szervezett bűnözés költségeire utal. Ez a téma nem került kidolgozásra érdekes módon eddig még sehol a világon. Tehát én és csapatom úttörő munkát végeztünk. A gazdaságban is nagyon gyakran előfordul, hogy aki az első, az úgymond megbűnhődik, a projektnek a célja a következőek. Szerettünk volna egy jobb értékelést készíteni. It's better if I sit down. Okay. Okay. Um, is to generate a best estimate rather than guesstimate. Hát inkább egy értékelést szeretnénk készíteni, mint sem csak becsülgetni, satszolni Hát nagyon fontos, hogy az önök bizottságuk számára egy bizonyíték alapú értékelés készüljön ezekről a témákról. Egyelőre az első fázisban járunk, három ilyen szakasz van, és szerettünk volna ebben az első szakaszban egy keretet készíteni. Később fogunk különböző anyagokat is publikálni, illetve ezeket áttekinteni, amelyeket már Európában publikáltak, illetve bizonyos adatokat szeretnénk megvizsgálni kulcsfontosságot területeken, amelyekről úgy gondoljuk, hogy ezek kézzelfoghatóak, illetve az adatok megbízhatóságáról, érvényességéről szeretnénk fenntartással élni, illetve azt is meg szeretnénk fogalmazni, hogy az adatokat mire lehet megfelelően felhasználni. Ez az analitikus keret a következőket tartalmazza. Szeretnénk a bizonyítékot piaci alapú szervezetbűnözés kapcsán megfogalmazni. Az ilyen esetekben azonosítható az áldozat, az embergyilkosság, a rablás, a lopás tartoznak ide, a csalás, illetve a drogkereskedelem, illetve az embercsempészet. Közvetlen, illetve közvetlen költségekre szeretnénk ezt felosztani magán, parokkiális, illetve magán költségekre. Vajon mit is jelenthet a parokkiális? Ebben az összefüggésben ez azt jelenti, hogy olyan bűncselekményekről van szó, amelyek a közösségen belül történnek, olyan emberek között, akik egymást ismerik, illetve akiket közvetlenül érint a bűncselekmény, és össze vannak kapcsolódva, úgymond. Tehát például, hogy egy erőszak, nem erőszak, gyilkosság egy helyközösségen belül történik, akkor minden személy, aki erről tudott, sokkal közvetlenebb módon kapcsolódik bele ebbe a bűncselekménybe, mint az általános közvélemény. Ezen kívül a felülről, lefelé, alulról, felfelé történő ellenőrzést és reagás költségeit is össze szeretnénk fog, fogalmazni. Nagyon gyakran a negatív költségek a profitot felülmúlják. Gyakran olvassuk azt, hogy valakit azért ütnek le az utcán, mert néhány euró volt nála, pusztán néhány euró volt a zsebében, ez pedig súlyosabbá teszi a bűncselekményt. Tehát mi itt egy szélesebb skálon történő bűncselekményt keresünk, Hogyha nézzük például azt, hogy valaki nem hajlandó megfizetni a védelmi díjat, különböző csalásokat követel, ellopja a vasúti sin egy részét, illetve fémet lop, vagy kábeleket értékesít néhány fillérért, úgymond. A kibertámadások kapcsán az emberek nagyon sok pénzhez jutnak, ezt a jelentésem függelékében be is mutattam. És itt eh, a veszteségek eh, sokkal nagyobbak, mint a nyereségek. Nagyon gyakran az emberek eh, például mérgező hulladékot tesznek le valahova, és nagyon gyakran itt eh, a büntetés sokkal súlyosabb, mint az a profit, amelyre szert tesznek az érintettek. Korábban az egyik képviselő utalt ezekre a témákra, eh, illetve arra, hogy a lefoglalás szintén eh, az elkobzás nagyon fontos téma. A bűnözők nagyon sok pénzt költenek úgymond prostituáltakra is. A lefoglalás nagyon fontos, de nem tudunk lefoglalást tenni egy olyan esetben, amikor környezetvédelmi kárt okozott valaki. A piaci bűncselekményeknél a, a droghasználat, a különböző termékek hamisítása ide tartozik, viszont nem, mm, ide, nem tartoznak ide a hamisított gyógyszerek. Amikor az ember hamisított gyógyszert vásárol, akkor nem tudja ezt általában, de amikor azonban kézitáskát vásárol, hamisított kézitáskát olcsón, vagy hamisított órát, akkor nagyon jól tudja azt, hogy ez hamisított termék. Tehát ezek tulajdonképpen szolgáltatások tagállamokra nyújtott szerződések. Tehát ennek kára fogható a korrupció, az erőszak, az illegális bevándorlás, amely kevésbé fogható, szerencsejáték, az online pornográfia, a szervezet bűnözés hatása sokkal jelentősebb, és az olasz jelentés kapcsán is ki fog ez majd derülni, hogyha nincsen joghatóság, amely az áldozatokat, illetve az egyéb érintetteket segíthetné. Vannak olyan tagországok, ahol ez nagyobb probléma van, ahol pedig kisebb. Tehát a szervezet bűnözésnél nagyon nehéz eh, megbecsülni a költségeket, hiszen nagyon sok bűnöző, illetve eh, felnőtt eh, tesz eleget a Palermói konvencióban rögzített feltételeknek, mi szerint három vagy több személynek kell gazdasági előnyök érdekében tevékenységet, bűn, bűncselekményt folytatni ahhoz, hogy ez szervezett bűnözésnek minősüljön a szervezet bűnözés, maffia típusú szervezet bűnözés is lehet, az emberek eh, elnyomó jellegű tevékenységnek tekintik a társadalomra nézve, kivéve természetesen a mafiózókat magukat illetve létezik egy alacsonyabb szintű, kevésbé szoros hálózatban elkövetett bűnözés, például különböző hálózatokban működő emberekről lehet szó, akik ismerik egymást, vagy nem ismerik egymást, bíznak, vagy nem bíznak egymásban. És az emberek egy része ezt nem tekinti szervezett bűnözésnek, viszont a palármói egyezményben rögzített feltételek itt is érvényesülnek. Az is elkezdhető, hogy valaki egyedül csal több millió eurót. A második eh, kategóriába, a kevés, kevésbé szoros eh, kötelékben, hálózatban elkövetett bűncselekményeknél találjuk az összes eh, bűncselekményt, amelyet gazdasági haszonszerzés miatt követnek el, illetve az illegális termékek ellátási láncában. Ezek lettek volna az előzetes megjegyzéseim. Itt különböző típusú szervezett bűncselekmény értendő, ezek részletére most nem fogok kitérni. A környezeti bűncselekmények is ide tartoznak, az élővilágban elkövetett bűncselekmények, és itt különböző területeket találunk, az áldozatokat illetően is. Készítettünk egy olyan listát, amelyekről azt javasoljuk, hogy ezek kerüljenek ki a hatály alól. A pénzmosás, a kiberbiztonság, ez szerepel ezen a függelékében, a korrupció, az identitás meghamisítása, az erőszak, olyan területek, amelyekkel a Világgazdasági Fórum, az Európol és én magam is úgy nevezünk, mint bűn segítőket illetve bűnsegítési tevékenységeket. Hogyha a pénzmosást is ide vesszük, illetve ez egy bűncselekményeket is, akkor ami a teljes bűncselekmények számát illeti, kétszer számoljuk ugyanazt a költségeknél. Áttérek a droghoz kapcsolódó szervezetbűnözés költségeire, illetve okoztak károkra. Nagyon nehéz kideríteni azt, hogy a dolgokhoz kapcsolódó károk mennyiben a szervezet bűnözésnek köszönhetőenek. Tulajdonképpen az összes droghasználatot a szervezet bűnözők tartják életben lokális szintől kezdve transnacionális szintig. Tehát a költségek is ide kerülnek. költségek egy része részben annak köszönhető, hogy hogyan kezeljük a szabálysértőket, illetve mi az exportot, csempészetet, magas szintű nagyban értékesítést illeti. Itt léteznek eh, egyéni értékesítők, akik a saját eh, érdekükben dolgoznak, illetve eh, alátámasztják saját drogfogyasztásukat, tehát ők drogfogyasztók is és dílerek is egyben. Rájuk azonban nem terjednek ki a palármói egyezményben meghatározott definíciók. Tehát meg kell próbálnunk kiszámítani a nyár során a felmerülő költségeket, illetve károkat. A végső jelentésünk eh, nagyon bonyolult lesz. Bizonyos illegális drogtípusok használata azonban bele fog kerülni a jelentésbe, megnézzük majd a füvet, az amfetaminokat, a kokaint, illetve a heroint is. Más típusú drogokat azt gondolom, hogy nem tudunk belevenni a jelentésbe, és mi nem szeretnénk pusztán számokat kitalálni. Tehát ezekkel a költségekkel fogunk a nyáron foglalkozni, mint említettem. Jelentős vita folyik a gazdasági irodalomban is arról, hogy milyen típusú költségeket fogunk megvizsgálni. Például, hogyha olyan termeket vizsgálunk, ahol legális feltételek mellett tudják a drogot beadni maguknak a drogfüggők, akkor ezek csökkentik a szervezet bűnözés költségeit, hiszen a hívfertőzések számát ezzel csökkenteni lehet, illetve ezzel kapcsolatos más egészségi károsodásokat. Most, ha megnézzük a csalást, tudom, hogy nagyon sok munka zajlik Európában a korrupció költségeivel kapcsolatban. Korrupcióval foglalkozó bizottságnak tagja vagyok, ezért tudom ezt, illetve tanácsadója vagyok más témáknak is. De nem kell ránk támaszkodni, úgymond a dolgok újra feltalálásában. Az Európai Unióban a csalás költségei érintik az EU polgárait, akik egyéneknek minősülnek az Európai Unió belül. belül. Központi regionális önkormányzati szinteket vizsgáljuk meg, illetve az Európai Unió, az Európai Bizottság költségvetését az önkéntes szervezeteket, jótékony szervezeteket, illetve a harmadik szektor testületeit. Itt a bizalom hiány, a jótékony szervezetekbe vetett bizalom csökkenése csalások miatt nagyon nagy hatással lehetnek az adományokra, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos gazdasági és szociális hatásnak minősül. Az EU vállalkozásainál nagyon fontos, nehéz technikai kérdések merülnek fel azzal, azzal kapcsolatban, hogy az EU leányvállalatokkal, illetve a leányvállalatokkal mit tegyenek, amelyek az EU-n kívül találhatóak, illetve az amerikai cégek leányvállalataival. Ez ellentmondásos terület a Google és az Amazon, bár ezek fő nagy többségeben amerikai cégek székhelyük azonban adózási okok miatt az EU-ban van, tehát ez egy nagyon bonyolult technikai kérdés. Szervezeti költségek a csalás kezelésénél, illetve a bűnöldözés költségei hogyha lesz majd európai főügyész, akkor ez a kérdés is fontossá válhat. Ezek mind meghatározott témák, már készült munka ezzel kapcsolatban az Egyesült Királyságban, viszont más európai tagországokból nem találunk megfelelő megbízható adatokat. Három típusú dimenziója van a kockázatoknak, károknak, léteznek a gazdasági költségek eh, a jelenben és a jövőben, a hatás eh, az áldozatokra nézve, illetve a harmadik eh, felekre nézve, akiknél felmerül például az, hogy a személyazonosságukat valaki meghamisította. Mi történik akkor, hogyha nem EU-s polgárok az áldozatok? Ez is fontos kérdés. Tehát az áldozatoknak milyen demográfiai jellemzőjük van, ennek milyen hatása van. Európában idősödik a lakosság, ez károsabb, -e, illetve hogyha idősek ellen eh, követnek el bűncselekményt, akkor ez a bűncselekménynek minősül-e, illetve olyan esetben, amikor eh, már nem tudják eh, az ellopott vagyont pótolni, illetve mi történik akkor, hogyha fiatalok ellen eh, követnek el bűncselekményeket. Ezt gondolom, hogy a közgazdászok ezt gyakran figyelmen kívül hagyják. Van-e különbség a között, hogyha az embernek már így amúgy is kevés vagyona van, és meglopják, illetve csalást követnek el ellene, illetve hogyha valakinek sok vagyona van, és abból lopnak el. Mi a különbség a kettő között? A média kérdése is felmerült. Tudjuk azt, hogy a média el szokta torzítani a bűncselekményeket bizonyos esetekben, és ez új valóságot hoz létre, mert az USA politikusai, és én, mint akadémikus, Fontos, hogy lássunk és erre reagáljunk. Vannak folyamatos kockázatok, amelyeket az elkövetők követnek fel. Vannak olyan szervezett bűnözők, akiket nem kötnek meg szociális szempontok, illetve nem érinti őket, hogyha a renoméjuk csökken. Én szkeptikus vagyok. Mi szerint a recesszió idején Európát csak a pénzosásból származó, bűncsekményből származó pénzzel lehet víz fölött tartani, úgymond. Ez egy nagyon fontos kérdés, mi szerint a kockázat növekszik el recesszió idején. szervezetbűnözés költségéről egy pillanatfelvételt kellett, hogy készítsünk, de remélem, hogy ez az anyag alapját képezheti a Libében és más szakbizottságokban is a további munkának. Annak érdekében, hogy lássuk, a dolgok rosszabbodnak-e, vagy javulnak-e, hiszen néha ez is előfordul. Az egyik kérdés az, hogy a recesszió miatt rosszabbodik -e a helyzet, több ember hajlandó a korrupcióra emiatt, a gazdasági helyzet miatt, például a pénzügyi szolgáltatások ágazatban. Nagyon sokan erre azt reagálnák, hogy már a recesszió előtt is sokan hajlandóak voltak a korrupcióra. De amikor az emberek eh, küzdenek azzal, hogy fenntartsák eh, életminőségüket, akkor talán eh, jobban hajlanak erre illetve más időkben, amikor az emberek önbizalma nagyobb, akkor szintén elfogadnak pénzeket könnyebben. And the second issue there is what they spend their money on. Aztán az a kérdés is fölmerül, hogy mire költik az emberek a pénzt. mint a bűnözők, például a terrorizmus támogatják, politikai korrupcióra költik a pénzt, avagy egyéb vállalkozásokba fektetnek be, de ismételten föl kell vetni az elkobzás kérdését. Hát alapvetően arra költik a arra költik a bűnözők a pénzüket, a bevételeiket, hogy elmenjenek bulizni, általában nem megfontolt, protestáns, megtakarítók. Egyéb kérdések, amelyekkel még foglalkozunk, az emberkereskedelem és embercsempészet költsége, ezek nagyon fontos kérdések, önök is említették. néha nagyon nehéz megállapítani, hogy éppen emberkereskedelemről vagy embercsempészetről van szó ami pedig a korai elemzést illeti, az emberek nyilván nem fizetnének azért, hogy elcsempészék őket valahova, hogyha tudnák, hogy mit tesznek utána velük, hogy mennyire kihasználják, kihasználják őket. A kínai vagy moldáv, vagy líbiai, vagy más közösségek tagjai nem fizetnének olyan hatalmas összeget azért, hogy Európába jöjjenek. Sokszor az egész családjuk eladósodik, hogy ide jöhessenek. Csak azért jönnek ide tehát, hogy Európában munkahelyet találjanak, és úgy vélik, hogy majd vissza tudják fizetni azt, amit kölcsönvesznek. Tehát ezek egyféle ezek egyfelől költségek, de nem tudom, hogy az európaiak számára ez költsége. Hát annyiban költség, hogy ezek a személyek általában Európában illegális munkát végezték, tehát nem fizetnek adót, ilyen szempontból költségről van szó, tehát van ára az európaiak számára, de az otthoniaknak azért utalnak át pénzösszegeket a Western Unionon keresztül, vagy más pénzküldő szolgáltatásokon keresztül. Láthatjuk, hogy az Európai Unión kívüli országok mennyiben függnek ezen illegális vagy jogszerűtlen tevékenységektől, munkától. Ennyit az embercsempészet áráról vagy költségeiről. Egyébként nem mindig elnyomás alatt álló személyekről van szó, ugyan a munkakörülmények rosszabbak, de sokszor jobb körülmények között élnek ezek a személyek, mint a saját hazájukban, és hát ezért is fizetik meg, hogy ide hozzák őket. Ez egy elég komoly bűncselekmény forrás. Aztán nézzük a szellemi tulajdonnal kapcsolatos bűnöket, bűncselekményeket. Ezzel kapcsolatban már néhány adatot rendelkezésükre bocsátottam. Ez rendkívül költséges, bizonyos szempontból aztán a pénzhamisítás, a bűn elősegítő témákról is volt már szó, kiberbűnözés, pénzmosás, stb. stb. Ennek is van költségeit. Példákat mutatok, hogy hogyan lehetne alcsoportokba osztályozni a különböző a különböző károkat, láthatjuk, hogy kies, termelésből való kiesés, emberi áldozatok, családnak okozott szenvedés, stb. stb. Végezetül, hadd mondjam el, hogy hogyan használjuk ezeket az adatokat. Nos, az európai áldozatokra, vagy az olyan európaiakra, nézve, akik nem áldozatok, ugyanne hatással van rájuk ez a jelenség. Nos, tehát mindenkire hat valahogyan a, a szervezett bűnözés. Valójában elméleti szempontból az elkobzás útján lehetne leginkább finanszírozni ezeket a különböző költségeket. Nos, azt hiszem, hogy nem a szervezett bűnözés költsége fogja azt eldönteni, hogy milyen forrásokat kell szállni a, a bűnüldözésnek, vagy, vagy a nyomozásnak, hiszen a különböző ellenőrzési intézkedéseknek a hatása a bűncselekményekre ugye eltérő lehet, és hát túlságosan keveset tudunk általában arról, hogy milyen hatással lennének ezek az intézkedések. A tanulmányunk a rend fenntartó szervek és a bűncselekmények csökkenése közötti összefüggést tárgyalja részben. Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, még valójában soha senki nem foglalkozott ezzel. Nekünk azért vannak erre vonatkozó adataink, de köszönöm, hogy megbíztak ezzel minket. Köszönöm, hogy meghallgattak engem, ez volt az előzetes beszámoló, és szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönöm. Grazie, professor Levi. Io do subito la... Köszönöm szépen, Levi úr. Bill Newton úr kért szót, tessék. Köszönöm, professzor úr. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Azt hiszem, legfőbb kérdésem, hogy mikor érnek a munka végére. Nagyon-nagyon sok dolgok van. Mi ősszel le kell, hogy zárjuk a munkánkat. Addigra lesz-e valamilyen eredményük? Vagy egy, két, vagy még több évig tart-e, míg befejezik a munkájukat? elképzelhető, hogy az önök eredménye nagyon értékes lesz számunkra. Aztán az egyházakhoz kötődő bűncselekményeket nem igazán értem. Nem biztos, hogy ezt is be kell vonni a tanulmányba, mert ez túlságos terheket róla rájuk. Érdekes ennek a definíció. Még egy dolog. az európai, egy európai FBI felállítása megtakarítást jelentene-e? Itt a szakbizottságban próbáljuk felbecsülni a dolgokat, e szervezett bűnözés költségét, de úgy tűnik, hogy ha mindent összeadunk, a pénzmosást, a hamisítást, stb. stb., stb. akkor több trillió euróról van szó. Tegyük fel, hogy egy milliárd eurót adunk évente az, eurói, az európai FBI-nak, ez ugye már hihetetlen mennyiség, de hogyha a több trillió elveszett bevételnek egy százalékát megtakarítanák, akkor az már így is megtérülés lenne. Véleményem szerint ez nem elhanyagolható, hogyha tehát ezt a beruházást megtesszük, és egy ilyen határokon átnyúló rendőri szervet vagy nyomozati szervet felállítanánk, akkor ennek a megtérülése, a hozama eh, felbecsülhetetlen. Erről kéne meggyőzni a közvéleményt és a letargikus tagállami kormányokat. De visszatérek az elős, első kérdésemre. Mikor lesz kész az önök jelentése, illetve a sok adathoz mikor juthatunk hozzá? Barbara Weiler. Ja, mich hat auch. Először is jó napot, professzor úr. Már korábban megismerkedtünk egy berlini konferencián. Örülök, hogy most ellátogatott Brüsszelbe is, ugyanis, és ezzel áttérnek rögtön a legutoljára elmondott végkövetkeztetésére, mi lenne a hozadéka egy európai szövetségi bűnüldöző szervnek, hogyha visszaemlékezzek, hogy Németországban, Berlinben miről beszéltünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem elegendő a nemzeti fellépés, a nemzeti bűnüldözés. A bűncselekmények bizonyos fajtái esetében talán észszerű lehet, de a gazdasági bűncselekmények esetében abszolút elkerülhetetlennek, megkerülhetetlennek tartom, ugye itt most beszéltük a gazdasági bűnözésről, hogy egy európai szintű bűnüldözést kialakítsunk. Úgyhogy meg vagyok lepve kisé a szinte pessimista meglátásait halva, mert azt mondja, hogy nem biztos, eh, hogy ennek lesz bármi hozadéka is. Ahogy Bill is mondta, az a pénz, eh, amit ugye be tudunk szedni, eh, kérdés, hogy fedezi -e egy európai ügyész hivatali, hivatalának felállításával kapcsolatos költségeket. Úgy gondolom, hogy Európán belül sajnos, és Európán kívül nagy veszélyek nélkül kérhetjük az üldözést a saját tagállamunkból, hiszen ott ismerjük a jogszabályokat. Tudjuk, hogy ha elhagyjuk saját hazánkat, és más országokba látogatunk, ahol adott esetben lazábbak a szabályok, hogyha lenne egy európai intézmény, amelynek lenne arra hatásköre, hogy nem európai hatóságokkal is együttműködjön, így például pénzmosás és az adóvázisok területén, akkor úgy gondolom, hogy nem csak a, nem csak a pénzben beszedett hozam lenne egy döntő szempont, hanem az egész hivatalnak az elrettentő funkciója is. Köszönöm. Csatlakozom az előttem szóló kettőhöz, kettő hozzászólóhoz. Nem kívánok itt az Európai Szövetségi Bűnüldöző Hivatalról beszélni, de mindenképpen világos állásfoglalást várok öntől abban, amit Newton Dunn kolléga is mondott, az Europol esetében például a szervezett bűnözés elleni küzdelemre nagyon kevés személyzet van. Ők kell, hogy koordinálják 27 tagállam fellépését, és az Európai Unión belüli nemzetközi bűnözésért is felelősek, illetőleg a nemzetközi bűnözés más országokkal, harmadik országokkal való koordinációját is folytatják. Például az áfa csalás esetén milliárdos nagyságrendről beszélhetünk, és csak önmagában az áfa csalás két számjegyű eh, milliárdos összegre rúg, és nyilvánvalóan összefonódik a szervezet bűnözése. Mégis ennek a területnek az ellátására az egész Európai Unióban 12 ember van. Hát ez eléggé kevés. Úgyhogy világos állásfoglalást várnék azzal kapcsolatban, hogy végre megfelelő személyzeti erőforrással látják el ezeket a területeket, jelentősen több európai pénzügyi forrást fordítanak ezekre a területekre, és a nemzeti rendészeti és ügyészségi hatóságokkal együttműködve egy jobbfajta koordinációt alakítanak ki ezen a területen. Zabro. Köszönöm, Zabro úr. Dziękuję bardzo. Niezwykle interesująca była wypowiedź pana profesora, wysłuchałem ją z uwagą. Chciałbym do... Ez egy nagyon érdekes előadás. Szeretnék egy kérdést feltenni. Nyilvánvaló számunkra az, hogy a bűncselekményeknek költségei vannak, illetve károkat okoznak például a lopások, illetve más típusú bűncselekmények, ezeket minősíteni, illetve mennyis, mennyiségleg is meg lehet fogalmazni, de a bizalom is sérülhet, az önbizalom is sérülhet. Például egy adott közösségben a polgárok arra kényszerülhetnek, hogy berendezést szereljenek fel, illetve más rendszereket. Ez hatása van életminőségükre, különösen, hogyha az ilyen típusú bűncselekmények jelentősen elterjedtek. Éppen ezért a bűncselekményeknek messze ható közvetlen költségei is vannak a közvetlen költségeken felül. Lengyelországban például az építőiparban is vannak ilyen bűncselekmények. Lengyelország jelentős infrastruktúrális beruházási támogatást kapott, viszont 200 ép, építőipari cég ment csődbe, azért, mert ezek a cégek nem kapták meg időben a támogatást, és ennek negatív hatása van, káros hatása van a vállalkozásokra. Ez természetesen további bizalomsérülést okoz, illetve hatással van a gazdasági növekedésre, illetve a gazdasági tevékenységekre is. Tehát a bizalom hiányának ez egy járulékos költsége. És az emberek bizalma sérül a bűnüldöző hatóságokba vetett bizalma, illetve az igazságszolgáltatási rendszerekbe vetett általános bizalmuk is sérül. A bíróságok, ügyészségek, olyan intézmények, amelyek iránt nincsen bizalom, hiszen és az ő feladatuk volna a polgárok védelme. Ez pedig súlyos költségeket ró ismét a polgárokra, akik meg szeretnék védeni magukat. Engem érdekelne azt, hogy a bizalomvesztésnek milyen költségei vannak. Nino. Jakolino úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallottuk, hallgattuk Lévi urat. Elnézést, hogy nem, volt, nem tudtam végig itt maradni, de örültem annak, hogy annak, hogy itt az európai, egy olyan európai problémáról beszélhetünk, ami köztudottan európai, tehát az egész földrészre hatással van. Örülök annak, hogy megpróbálja fölmérni legalább eznek a pusztító jelenségnek, a szervezet bűnözésnek a költségét. Egyébként pedig nem csak a szervezet bűnözés, hanem néha a legális tevékenységek is járnak hasonló problémákkal, vagy károkkal. Két kérdést szeretnék föltenni. A szervezet bűnözés költségei és az ehhez kapcsolódó deficit milyen területeken, rendelke, milyen területeken jelentkezik? Nyilván a KKV-kra nagyon nagy terhet jelent a, az, hogy a szervezet bűnözés is jelen van. Foglalkoztak ezzel, foglalkoztak ezzel a költséggel, hogy hát a, csökken a versenyképesség azoknak a KKV-knek, azoknak a területeknek, ahol szervezet bűnözés jelen van. Másik kérdés az európai tagállamok maffia ellenes jogszabályait lehet-e harmonizálni? Ennek milyen hatása lenne a költségek csökkentésére? Nyilván lépésről lépésre. Jelenleg jelenleg ugye olyan dologról van szó, amire pontosan nem lehet előre számítani, előre látni. Köszönöm, Tomasic kolléga. Much, Speaker, and thank you for a... Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlet Lévi úrnak, és köszönöm, hogy üdvözletek engem is. Nos, kérdésem az, hogy a nulla tolerancia, a korrupcióval kapcsolatban nulla tolerancia elvét fogadnánk meg, akkor hatékonyabb leszünk-e a közigazgatásban. Ugye nagyon sok bűncselekmény lehetetlen lenne, hogyha rend, nem lenne hozzá egy rendszer, ahhoz pedig egy tím kell, hogy a korrupció ellen föllépjünk. Köszönöm szépen, Tomasics asszony. Most ismételtem Levi professzor úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm. András, megnézzük, hogy az örök kérdése jobbak, vagy az én válaszaim. Köszönöm az érdekes kérdéseket, próbálkozom, próbálkozom, hogy okos választ adjak. Mennyi időre van szükség, hogy lezárjuk a projektet? Szeptember végén vége lesz, úgyhogy megkapják az eredményt. Nyilván nem véletlenül kértek fel arra, hogy szeptember végéig végezzek. Nem hosszú ez az idő erre a nagy feladatra? Nem vagyok alkimista. Nem fogok hamis aranyat, vagy hamis adatokat én magam kitalálni. lesznek olyan kérdések, adatokkal kapcsolatos problémák, amelyeket nem tudunk megoldani varázsütésre. Ami pedig az úgynevezett egyházi bűnözést illeti. Én parókia szót alkalmaztam, de a parókiát nem úgy értettem, mint egyház, hanem a parókia, mint egyházi körzetre utaltam, tehát a helyi közösségre van ez hatással. Ezek sokszor piramisjátékok, az emberek a barátaikat, a szomszédaikat próbálják meg rávenni valamire, egy olyan projektben való részvételre, amely szerintük busás haszonnal jár, de valójában csalásról van szó. Vagy vagy például egy, az emberölés is olyan bűncselekmény, ami a helyi közösségre van leginkább hatással. Barbara Weiler tett fel kérdéseket az FBI-ról, mármint az európai FBI-ról, ez mennyire lenne hatékony. az nyilvánvaló, hogy határon átnyúló rendőri összefogásra van szükség, sokkal szorosabb együttműködésre. Az Európai Bizottság egyébként már fölkért egy szak, szakértői csapatot arra, hogy ezt a problémát vizsgálja. Többre van szükség, tehát a határon átnyúló nyomozást fokozni kell. Próbáltam nem szkeptikusnak hangzani ezzel kapcsolatban. Az utolsó megértésem arra utalt, hogy a rendőri fellépésen kívüli fellépés és a bűncselekmények csökkenése közötti összefüggések feldolgozása még nem történt meg. Viszont meggyőződésem, hogy további forrásokat kell szállni ennek a kérdésnek, és hát a nyomozási tevékenységet is fokozni kell. Lehet, hogy az Európolban csak 12 ember foglalkozik ezzel, de a tagállamokban azért sokkal több szakértő van. Már csak az a feladat, hogy összekapcsoljuk ezeket a szakértőket a származási és érkezési vagy cél országbeli kollégákat, és arra kell buzdítani, hogy működjenek együtt az Európai Unión belül és a harmadik országokkal is. Ami az áfa csalást illeti, egyetértek, én 40 évvel ezelőtt a PHD-mat a ö, csőd eljárással kapcsolatos ö, csalásról írtam, akkor a nagy-britanniai valóságban indultam ki, de ez már régóta probléma. 15. században is bűncselekménynek számított már Nagy-Britanniában hogy valaki csődöt jelent be, és elmenekül a hitelezői elől. Hát sajnos ezt a kérdést, ezzel kapcsolatos sokat, nem igazán üldözzük, sem a Egyesült Királyságban, sem Európában. Az biztos, hogy elrettentő elemekre van szükség. Ha az emberek azt gondolják, hogy kockázatmentes dolog a csődöt bejelenteni illegálisan, és ha úgy gondolják, hogy senki nem üldözi őket, ezután senki nem ö, tart igényt a pénzükre, és aztán össze folyik még ez, vagy összefügg még ez pénzmosással is, akkor nyilván nem fog, tudjuk megfékezni. Lehet, hogy nem mindig tudunk abszolút számadatokat adni majd, és amikor azt mondom, hogy abszolút számadat, az eh, akkor azt mondom, hogy nem feltétlenül megbízható számokról van szó. Akik azt nem nagyon tudom támogatni, amikor megfoghatatlan dolgokat számosítunk, de próbálunk eh, becsléseket tenni, és egyetértek, hogy nagyon fontos az, hogy a eh, származékos károkat is fel tudjuk mérni bűncselekmények elkövetésével kapcsolatban. Aztán a nulla tolerancia kérdése, tehát hogy a közigazgatásban dolgozókkal kapcsolatban a nulla tolerancia elvét kövessük. Fontos erkölcsi felvetés ez. A kriminológia tudománya nem igazán tud erre választ adni. Nem tudjuk, hogy van-e különbség a között, hogyha a nulla tolerancia, vagy mondjuk a 0,5-es toleranciát alkalmazzuk, de sokszor nem a legsúlyosabb dolgokra koncentrálunk, szerintem a mi feladatunk részben az, hogy súlyozni tudjuk a szervezett bűnözés problémáit. Hogyha mindenki egy kis összeggel korrumpálódik, akkor végülis nem biztos, hogy a forrásainkat olyan nagy mértékben megcsapolják. Nos, nem feltétlenül nem feltétlenül csak azokra kell persze a bűnöző szerepeknek vadászni, akik egy maguk, hát nagy halak, hanem azokra is oda kell figyelni, akik kis összegekben utaznak, de egy nagyon komoly hálózatot alakítottak ki. Úgy látom, hogy nem kielégítő a válaszom, hogyha véges forrása rendelkezik az ember, akkor elkezdeni, hogy ezt mire költi. Sokszor politikai realitások határozzák meg a döntéseket. Nincs olyan európai ország, amely az összes bűncselekmény ellen fel tudná venni a harcot, legalábbis ezt tapasztalom. Ezzel próbálok segíteni önöknek. Ha mondjuk az ember Olaszországban él, ahol ugye elvileg minden legálisan történik, és ebből indulnak ki, még akkor se tudnak minden műcselekménnyel foglalkozni. Tud, az lehet, hogy az ember ilyenkor a nagy halakra vadászik, mint az Európol. Persze elvileg az ember a zéró toleranciát prédikálja. Kérdés, hogy az ügyészi vagy a bűn üldözési munkában ezt valóban így kell tenni. Köszönöm. Elnök, köszönöm Lévi professzor úr. Nos, következőt szeretném elmondani. A koordinátorok ülésén, elmúlt ülésén arról beszélgettünk, hogy ezt a tanulmányt úgy kértük, hogy hát elvileg elképzelhető, hogy nem kapjuk meg a végeredményt a szakbizottság életében, de mindenképpen használni szeretnénk ezeket az adatokat, akár a Libe szakbizottság rendelkezésére is bocsátanánk ezt, hogy várjuk a végeredményt, és utána átadjuk a, az eredményt a Libe szakbizottságnak. Köszönöm, Levi professzor úr! Megköszönöm a tájékoztatást. Még találkozzunk, amikor a végleges beszámolóját tartja meg. Bill kért szót. Yes, um, uh, um, I entirely respect what the president... Teljes mértékben tiszteletben tartom, amit az elnök asszony mondott. Meg szeretném kérdezni, hogy a plenárison történő szavazás előtt találhatnánk-e még alkalmat arra, hogy a professzor urat még egyszer meghallgassuk, azért, hogy legyen alkalmunk erről együtt is beszélni. Azt gondolom, hogy ez nagyon értékes dolog lehetne mindannyiunk számára. I am, uh, the final vote is September. Szeptember 9-én kerül sor a végső szavazásra? 17-én? A szakbizottságban meg fogok próbálni eljönni még egyszer, ha megtehetem. Nincs nálam a naptárom. Tudom, hogy vannak még azon a héten más elfoglaltságaim is Mexikóban. Ott egy tanulmányt készítek, mi szerint a vállalkozások mit tehetnek a szervezet bűnözés elleni küzdelmi egyébben Mexikóban. De megpróbálok majd rendelkezésre állni. Köszönöm. Megpróbálom majd az adatokat is bemutatni akkor. Köszönöm, Levi úr. Következik az utolsó témánk. Üdvözlöm az Európol képviselőjét. Kérem, hogy foglaljon itt mellettem helyet. Michel Rosenbach úr az, aki, és David Allero, ők az olasz, illetve általában a szervezet bűnözés takértői. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos információkra tudunk majd szert tenni. Nemrégiben jelent meg egy fenyegetés értékelés, ami az olasz szervezet bűnözésről készült. Arról fogunk beszélni, hogy az Olaszországban milyen az olasz szervezet bűnözés Európa és a világ többi országa számára milyen fenyegetést jelent. Hadd mondjam el azt, hogy mennyire fontosnak tartom ezt a jelentést, ezt a, ezt a értékelést, vagy nyilatkozatot. Szerintem mérföldkő, ez új korszak kezdetét írjuk, hiszen ez a jelentés a figyelmet egy olyan kérdésre irányítja, amely sokáig regionális vagy tagállami probléma, problémaként kezeltünk, nagyon sokáig az európai politikusok, amelyek, akik ugye nem mindig túlságosan hosszú távon gondolkodnak, tehát sokáig nem foglalkoztak azzal, hogy az olasz szervezet bűnözés nem csak Olaszországa van hatással. 20 percet zánok mindegyik előadónak. Vagy, mind a, vagy a kettőnek összesen? Jó, elnézést, elnézést, elnézést, tehát összesen van 20 perc a két előadónak. Mindenki 10 percet kap, tehát utána a kollégák kérdéseit hallgatjuk meg, és utána válaszolnak. Michel Rosenbach az első. Thank you very much, Chair, and good afternoon, everybody. Köszönteni szeretnék mindenkit, és Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy eh, meghívták az Európolt a mai ülésre. Az igazgató úr is üdvözletét küldi a szakbizottságnak, és elnézést szeretnek kérni, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Beszeretnénk mutatni az Európol legutóbbi felmérésének eredményeit, az olasz szervezet bűnözésről. Egy a, eh, olyan anyagról van szó, amelyet Reinrad igazgató Alfano asszonynal többször megbeszélt, és ő megkért arra, hogy személyesen köszönjem meg az ő eltökéltségét és fáradozását a témában. Az Európol nem csak, hogy elemzést készített, felmérést, hanem az olasz rendészeti főnökökkel eh, májusban elindított egy kezdeményezést, annak érdekében, hogy speciális bűnül, bűncsoportokat derítsen fel, illetve bűncselekményi formákat. Ez a munka már elkezdődött, és kollégám Elleró úr a menedzsere ennek az operatív csapatnak, tehát mostantól kezdve még jobban fogjuk tudni kezelni az ilyen típusú bűncselekményeket és remélem, hogy hamarosan beszámolhatunk az első pozitív eredményekről is. Mielőtt a felméréssel kezdem, engedjék meg, hogy tegyek néhány megjegyzést ennek a szakbizottságnak a munkájáról. Az Európol nagyon fontosnak tartja ezt a szakbizottságot, hiszen a szervezetbűnözés, a korrupció, a pénzmosás nagyon sős gazdasági árokat, károkat okoznak az EU-ban és a polgárok számára is, tehát megfelelő intézkedéseket kell megragadnunk. Az Európol nemrégiben indított egy kezdeményezést, és ez a felmérés a leg, az egyik legkifinomultabb eszköz a szervezett bűnözés elleni küzdelemnek, az egyik legrészletesebb eszköz. Itt kiderült az, hogy a szervezett bűnöző csoportok, a maffia típusú csoportok nagyon fontos szerepet játszanak az Európai Unióban a bűnözéseket illetően, ami a felmérés, eh, illet, felmérést illeti, a tanács rögzítette az EU prioritásait az elkövetkezendő évekre nézve, és természetesen ez egy politikai pillanat is, amit meg kell ragadnunk, annak érdekében, hogy közös fellépéseinket erősítsük. Szeretnék néhány megjegyzést tenni arra vonatkozóan, hogy mit tartalmaz az elemzés az Európol, 3600 szervezett bűnöző csoportot azonosított be az Európai Unióban, és jelentős eh, ezeknek a csoportoknak a megváltozása, magatartások különbözőek, sokkal rugalmasabbak, globálisan lépnek fel, jobban tudnak igazodni, és kihasználják a joghézagokat, új piacokat találnak meg, ahol alacsonyak a fizetések, magas a bevételi lehetőség, egyszerre több bűncselekményt követnek el, és hogyha szakértőre van szükségük, úgy megveszik a szakértőt, globális szinten egymással együttműködnek, tehát ezeknek, ezek, ezen csoportok között együttműködés van, és ez az olasz csoportokra ugyanúgy igaz, ők együttműködnek más ilyen típusú csoportokkal, a világ más térségeiből érkező csoportokkal is, tehát nagyon találékonyak, kihasználják az összes számukra segítő tényezőt azért, hogy elkövethessék a bűncselekményeket. A gazdasági válság hatásait is kiaknázzák, és világos kapcsolat látunk a gazdasági válság, illetve a szervezet bűnözés között, illetve a szervezet bűnözésnek igenis hatása van a gazdasági növekedése újrafelendülése nézve. Például a megfélemlítés és a korrupció torzíthatja a piacot, szokványos versenyszabályok is megváltoznak, a fogyasztók bizalma csökken a hamisított termékek miatt, illetve az emberkereskedelem is egyre elterjedtebb, és itt nagyon nagy az igény a gazdasági válság miatt az olcsó munkaerőre. De szervezett bűnözés nem csak a polgároktól lop, úgymond, hanem a tagországok költségvetéseiből is közvetlenül. Hogyha nézzük az áfacsalást az elmúlt időszakban, a szénkredit piacon 5 millió eurónyi kár keletkezett, van egy további területről a KPMG 11 milliót állapított meg 2011-ben adócsalás eh, miatt. és 2011-ben az Európol 1,3 milliárdnyi eurós kárt eh, állapított meg szintén. Tehát uh, itt lehetőségeik vannak a szervezett csoportoknak, és az ő tevékenységeik akadályozzák a gazdasági fellendülést. Ebben a szakbizottságban volt már szó erről a témáról, tehát ennek hatása van a bűnöldözés forrásaira is. Nem ismerik el a szervezett bűnözést egyelőre még, mint uh, súlyos károkozó forrást, és meg vagyunk győződve arról, hogy ennek a szakbizottságnak az ajánlásai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Európai Unió jobban reagáljon a szervezet bűnözés elleni küzdelemben hatékonyabb lehessen. Az Európol üdvözli a jogalkotási javaslatokat, a közös definíciót, hogy mit értünk szervezet bűnözés alatt, és itt a mafia típusú tevékenységet, történő bekapcsolódásnak is szerepelnie kell illetve a különböző hírközlés megosztását, a lefoglalásokról, az Europollal, a pénzáramlatok utánkövetését. Az Európol úgy érzi, hogy amikor a visszaszerzésről van szó, minden tagországnak kell rendelkeznie egy központi bankszámla jegyzékkel, ahova ezek a pénzek visszafolyhatnak, illetve nagyon fontos az információt is megosztani. Az Európolnak ezek lennének előzetes javaslatai, további részletekben kell írásban szolgálunk szívesen. És mielőtt David Ellerónak eh, adom meg a szót, aki tényleges szakértője a témának, köszönetet szeretnék mondani a szakbizottságnak, köszönöm, hogy meghívtak bennünket. Az Európol eltökélt a tagországokkal együtt a szervezet, olasz szervezet bűnözés elleni küzdelemben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Igyekszem az időt tartani. David Ellerónak hívnak, az Európánál dolgozom, korábban Olaszországban rendőrként dolgoztam, Szeretném bemutatni a felmérés legfőbb eredményeit. Miről fogok ma beszélni? Mi a háttere ennek az anyagnak? Miért készített az Európol egy ilyen anyagot? Hogy készült el ez az anyag? Milyen végkövetkeztetésekre, eredményekre jutottunk, illetve az Európol mit tehet a jövőben? 2011-ben a korábbi felmérés kimondta azt, hogy létezik egy déli térség, tehát a tevékenységeket illetően Olaszország déli részéből indulnak ki ezek a bűncselekmények. Ezek a csoportok számos bűncselekménybe kapcsolódtak bele. Elmondható az, hogy nem történt jelentés készítés Olaszországon kívül ezekről a csoportokról, illetve fellépéseikről. Ezért szeretünk volna speciális felmérést készíteni arról, hogy hol van tényleges probléma, illetve mi a helyzet. A felmérést természetesen bűnöldözési szempontból készítettük el. 2013-ban 3600 szervezett bűnözési csoportot, bűnbandát sikerült azonosítani az EU-ban. Legitim vállalkozási struktúrákat használták erre fel. A felmérés a korábbi metodológiákhoz alkalmazott, alkalmazkodott, az EU tagországainak, harmadik országoknak kérdőíveket küldtünk, amelyekkel együttműködési megállapodás van, illetve a modus operandi ezeknél a, a csoportoknál általában azonos. Az első dolog, ami kiderült, az azt jelentette, hogy nincs megfelelő információ Olaszországon kívül ezekről a csoportokról. Mivel az információ hiányos volt, ezért nyílt forrású információkra támaszkodtunk, illetve eh, letartóztatási eh, parancsokból indultunk ki, amelyeket már kiadtak olasz bűnözők ellen. Ezután készült el a felmérés, létezik ennek egy nyilvános verziója, a weboldalunkon ez hozzáférhető, van egy korlátozott verzió, amely személyes adatokat tartalmaz, és a tagország illetékes hatóságoknak juttattuk el ezeket. A kockázati felmérés rövid leírással kezd arra, hogy mi a csoport struktúrája, de ez nem volt célja a felmérésnek, a cél az volt, hogy nézzük meg a hatást olyan esetekben, amikor országokon kívül operálnak. A felmérést a legfőbb csoportokat azonosította, Kozanosztra, Nangetta, Kamorra, de a puliai szervezetcsoportokat is, illetve más típusokat is, mint például a Stilda. Lefette a különböző bűncselekmények területeit, hogy milyen területeken végeznek bűncselekményt. Általában jellemző az, hogy nem egyetlen bűncselekményt követnek el, hanem bármely területen felléphetnek olyan esetben, ahol pénzszerzésre van lehetőség. Természetesen a csempészet az egyik legnagyobb, a pénzmosás, korrupció, hamisítás, illetve a káros mérgező hulladék de számos területen felléphetnek, mint említettem. Ami nagyon fontos, az az, hogy megvizsgáljuk a különböző trendeket ebben a jelentésben. Itt szerepel egy főügyész által tett mondat. Az országban ezek a csoportok pont ellentétes problémával találják szemben magukat, tehát legitim struktúrákból indulnak ki. Nekik nincsen ugyanis megfelelő beruházási eszközük, nincs elég pénzük, hogy beruházzanak, a bűnbandáknak pedig pontosan sok pénzük van, és nekik pedig megfelelő lehetőséget kell találniuk arra, hogy ezt a pénzt úgymond átmossák, és a legális gazdaságba csatornázzák át. A zöld energiágazatba történő beruházások egy ilyen terület, ahol elkezdtek tevékenykedni, illetve természetesen az internet is, hiszen itt is számos bűncselekményre van lehetőség, mégpedig határok nélkül. Mik a végkövetkeztetése ennek a jelentésnek? Az első végkövetkeztetés az az, hogy nagyon kevés jelentés, felmérés készült ezekről a tevékenységekről, a csoportokról, tehát európai szinten nem is vagyunk tisztában megfelelően ezeknek a csoportoknak a létezésével. Olaszországban voltak nagyon tragikus pillanatok, kiderült az, hogy hogyan operálnak ezek a bűnszervezetek, de ha Olaszországon kívül járunk, akkor, mint említettem, nem vagyunk ezzel tisztában. Teljesen más, hogy működnek ezek a bűnbandák országon belül és kívül. Otthon a teljes területet ellenőrzik, még katonai szempontból is. Hogyha Olaszországon kívülre kerülnek, akkor kevés feltűnést igyekeznek kelteni. Ez pedig nehézé teszi a jelentések készítését. Megpróbálnak beszivárogni a legális gazdaságba. Ez pedig a legnagyobb kockázat, amit ők, amit ők jelentenek. Ez pedig átvezet bennünket az ajánlásokhoz, a jelentés, amit itt látnak, számos ajánlást fogalmaz meg. Én beazonosítottam az öt legfőbb ajánlást. Nagyon fontos őket Olaszországon kívül is beazonosítani. Az információ megosztása a következő rendkívül fontos ajánlás, illetve nagyon fontos hogy legyen egy átfogó maffia ellenes jogalkotás európai szinten. Én a maffia tevékenységet nem az olasz értelemben veszem itt, hanem szélesebb értelemben. A felmérés témája Olaszország volt, de ez minden típusú maffia csoportokra igaz. Ezek a csoportok, amint joghézagot észlelnek, felvirágoznak, úgymond, Nagyon fontos a vagyonokat, vagyontárgyakat lefoglalni, illetve a bűnözőket börtönbe küldeni, letartóztatni. De amikor az elkobzott vagyontárgyakat elveszik tőlük, elkobozzák, lefoglalják, akkor ez súlyosan érinti a közösségüket. Olaszországot említem, de nem csak Olaszország készített nagyon hatékony, illetve vívott nagyon hatékony csatát az ilyen típusú bűncselekmények kapcsán bűnbandák ellen. Tehát nagyon fontos a korábbi pozitív példákra és tapasztalatokra alapozni ebben a csatában, azért, hogy javaslatokat, megoldásokat ajánlhassunk más, országokra, más országoknak is, akik a segítségünket kérik. Az Európol hogyan reagált mind erre? Amikor a felmérés készült, akkor az Európol a struktúrán belül próbált meg létrehozni egy olyan területet, amely az alatbűnözéssel foglalkozik. Május 3-án indult meg ez a kezdeményezés az olasz hatóságok, a rendészeti hatóságok, igazságszolgáltatás ezt támogatták, illetve más hét EU-s tagország is illetve harmadik országok is elkezdtek ebbe belekapcsolódni, az Eurojust szintén részt vesz a munkában, tehát a rendészeti, illetve a bűnöldözési és az igazságszolgáltatási oldalnak is meg kell jelennie, és az Interpol szintén bekapcsolódott a munkába. A célok konkrétak, itt egy fórumról van szó, amely segíti a nyomozást. Az Európol több alkalommal támogatta az olasz, nyom, az olasz nyomozást, de általában az árukra összpontosított, és nem a bűncsoportokra. Most pedig a bűncsoporttal foglalkozunk. Tagországokat segíteni tudjuk, A felmérés stratégiai példája annak, hogy mi, miben tudjuk segíteni a tagországokat szakértői véleménnyel, képzéssel. Nagyon sok tagország fordult hozzánk azzal, hogy alakítsunk ki fórumot a képzéshez. Nagyon fontos ezeket a nyomozásokat támogatni. Már most is támogatunk egy ilyen nagyméretű nyomozást, de erről egyelőre nem tudok beszámolni. Concludes my presentation. Ezzel a beszámolom végére értem. Még egy percet meg is spóroltam, úgyhogy meg magam is meglepődöm, hogy ilyen hamar végére értem. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Grazie, adesso apro il dibattito. Köszönöm szépen, a vita következik. Jakolina úrnak adom meg először a szót. Bene, grazie, presidente, non v'è dubbio. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mellero úrat meghallgatván el kell mondjam azt, hogy teljes az egyetértés, tehát az elmúlt 15 hónapban mi is körülbelül ugyanerre lyukadtunk ki, ugyanolyanok a szándékaink, azonosok a szándékaink, ugyanúgy össze szeretnénk hasonlítani a, adatokat, a működést, és örülök annak, hogy a politika felé is megütött egyfajta nyelvezetet. Hát kérdés az, hogy megvan-e a politikai akarat, vagy nem, hogy az Európai Parlament ezen szakbizottság felállításával azt hiszem, hogy a jó útra lépett. Nyilván nem ugyanolyan ö, érzékenyek a problémára a tagállamok. Említette, hogy nem mindenhol ugyanakkor a mértékű a tudatosság, Hát sok tagállamban egyszerűen nem vesznek tudomást a szervezet bűnözés jelenlétéről. Fontosnak tartom azt, hogy, a, hogy valamennyire közelítsék Európában a jogszabályokat ebben a témában fontosnak tartom a bűncselekményekből származott vagyon vagy bevétel elkobzását. Nagyobb mértékben kell ezt tenni. Nos, Egyébként úgy gondolom, hogy nem csak a bűncselekményekből származó ö, vagyonra vagy vagyontárgyakról van szó, nem csak azokat kell, nem, nem csak ezeket kell megfosztani a, a ö, bűnözőket, hanem a többi vagyonuktól is. Sokszor ugye említette, hogy beférkőznek a legális szférákba is. Fontos az adatokhoz való hozzájutás, az Eurojust, az Interpol és az Europol segíti az adatok megosztását. Én csupán tehát csak bátorítanám önöket, kérem folytassák a munkát. Az ön által említett bűncselekmény környezet, vagy ökobűnözés, nos ezzel kapcsolatban is mindenképpen egyfajta biztonságot kell a polgároknak, polgároknak nyújtani. Köszönöm, Kölkholp úr. Köszönöm, elnök asszony. Két kérdésem lenne. Mind a két témát érintette a jelentés, úgyhogy nem hiszem, hogy meglepő kérdéseket tennék fel. Az első az Európol és a regionális, illetve helyi rendőri erők közötti kapcsolat. Sokszor ugye vannak kezdeményezések, de aztán gyakran ezt megmérgezik a különböző akadályok. Sokszor a helyi rendőri erőkben sajnálatos módon megfigyelhető ez a probléma, tehát át kell világítani a helyi rendőri erőket, mielőtt egyáltalán beszélni lehet velük a bűncselekményekről, illetve ezek megerőzéséről, a szervezett bűnözésről. Mire jutottak ezzel kapcsolatban a második téma? Szervezett bűnözés és a legitim üzleti tevékenység összefonódása. Nos, sokszor maguk, maga a legális üzleti tevékenység sem sincs tudatában annak, hogy honnan érkezik a pénz hozzájuk. Nem tudják, hogy bűncselekményekből származó pénzről van szó. Önök mit tehetnek azért, hogy ezeket a kapcsolatokat világosá tegyék, hogyan segítik vagy hogyan tudnák segíteni a legális üzleti tevékenységet. Adesso ha chiesto intervenire l'onorevole. Köszönöm. Bill Newton Dunn jön. Köszönöm. Köszönöm az érdekes beszámolókat, előadásokat, nagyon sok dolgot hallottunk, ami értékes számunkra. Ugye van négy-öt olasz szervezett bűnözési szerv. Nos, ezek a legnagyobb bűn, szövetkezeti szervek. Európában jelenleg 3600 ilyen van. Ez a négy-öt a legnagyobb. Nyilván Olaszországban ők a legjobbak. Vagy vannak-e más olyan gengek, amelyek ugyan nem szerepelnek a jelentésben, de azért jó lenne, ha tudnánk a létezésükről. Próbálok némi rálátást nyerni, kontextusba helyezni a dolgot. Második dolog, ugye definiálni kell azt, hogy mit jelent az, hogy maffia típusú szervezethez kapcsolódó bűncselekmény. Aki nem olasz, azoknak a maffia egy dolgot jelent, de ön azt mondta, hogy a maffia egy általános fogalom. Lehet, hogy nem is a maffia szót kéne használni, mert szerintem csak az olaszok tudják, hogy miről van szó. Mondhatjuk azt, hogy szervezett csoport, vagy szervezett geng. Fönnáll a veszély annak, hogy mindenki összekeveri a dolgokat, és azt gondoljuk, hogy a mafiáról van szó, pedig valójában nem a mafiáról van szó. Európa többi részében, tehát Olaszországon kívül nem igazán veszünk tudomást ezen szervezetekről. Köszönöm tehát, hogy beszéltek erről. Köszönöm, Holmájer asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az érdekes beszámolóért. Újra és újra meg kell, hogy állapítsam, hogy itt a szakbizottság üléseken újra és újra visszatérünk Olaszország témájára, és én egy olyan országban lakom ugyan, amely nem nagyon hasonlít Olaszországra, mégis sok problémáink vannak a szervezett bűnözésen, a kihatásával, különösen eh, a cseh határoz közel területeken, ahol is a cseh kormányal együttműködve próbáljuk a Vietnám, például a vietnámi szervezett bűnözést eh, a kábítószer piacon visszaszorítani, hiszen ennek Németországra és Csehországra és az egész régióra kihatásai vannak. Az lenne a kérdésem önhöz, hogy az oldal vannak-e ismeretek azzal kapcsolatosan, hogy az együttműködési hajlandóság a vonatkozó illetékes ázsiai hatóságoknál megvan-e arra, hogy együtt hogy működve velünk fellépjenek az ottani szervezet bűnözés ellen, és az Európai Unióban elkövetett súlyos bűncselekmények esetén fel, megvan a hajlandóság, hogy felderítsék a saját országukban az ezekhez kapcsolódó gazdasági folyamatokat, például a pénzmosás esetében a súlyos bűncselekményeket elkövető bűnözők által Ázsiába, pénzmosás céljába eljutatott pénzek esetében. Nyilvánvalóan ez egy nagyon masszív bűnözői szervezet, hálózat, amit nehéz megszüntetni, úgyhogy itt végső soron nekünk szükségünk van nem csak biztonságpolitikai, hanem adott esetben külpolitikai együttműködésre is. Tehát a külpolitikának és a biztonságpolitikának is együtt kell működni annak érdekében, hogy például adott esetben a kínai vagy a vietnámi kormányjal a szervezett bűnözés hatékony leküzdése érdekében együttműködjünk. És nyilván hiszen nyilvánvalóan az egyes tagállami kormányoknak, így például a cseh kormánynak jelentős problémái vannak az ilyen együttműködés kialakítása során. Köszönöm szépen. Borszelin asszony teszi fel az utolsó kérdést. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az Európolnak. Nagyon érdekes, nagyon fontos munkáról hallottunk. A fenyegetés kiértékelése. Hát, kérdésem, hogy miért csak 2011-től kezdtek el foglalkozni ezzel a kérdéssel? Azt gondolom, hogy a fenyegetés értékelésnek preventív haszna van. Nem tudom, hogy korábban foglalkoztak ezzel. Lehet, hogyha korábban megtették volna, akkor Európában most máshogy állnánk. Ugye tudjuk, hogy Olaszországban az emberek tudatában vannak a problémának, de Olaszországban nem nagyon. mindenki úgy gondolta korábban, hogy hát a mafia jelenléte az egy déli probléma. Mindenki azt gondolta, hogy ide eh, egy elszigetelődött problémáról van szó. Most viszont azt láthatjuk, hogy minden tagállamban bizony eh, gyökeret eh, vert, ez, vagy gyökeret eresztett ez a, ez a, ez a probléma. Drangeta is például kérdésem. Ha korábban született volna ez a jelentés, akkor ma máshogy gondolkodnánk erről a kérdésről? Máshogy foglalkoznánk ezzel a problémával? Mert most úgy tűnik, mintha nulláról indulnánk. Kicsit talán elkéstünk. Önök, köszönöm, Borszelényi asszony. Mielőtt megadnám a szót az Európa képviselőnek. Először is szeretnék köszönetet mondani nekik. Nagyon fontos jelentés ez a szakbizottságunk szempontjából is. Köszönöm az igazgató úrnak is, hogy mindig elérhető volt, mindig válaszolt megkeresésünkre. Még a 2011-es időszak előtt is. Hát én is egyetértek azzal, talán kicsit elkéstünk, Borsellino asszony hitalt arra, hogy Olaszországban sokáig. Azzal szembesültünk, hogy a politikusok csak nagyon felületesen foglalkoztak ezzel a problémával. Lehet, hogy nekik is érdekeik fűződtek ahhoz, hogy nem szabályozzák megfelelően ezt a problémát, de persze technikai nehézségek is felmerültek. És amit, amit megértünk az elmúlt években Olaszországban, azt most itt Európában éljük meg. Az emberek azt gondolták, hogy ez egy déli probléma, de aztán látható az, hogy ami Olaszország déli részén történt, az Olaszország északi részében sokkal nagyobb dimenziókat öltött, vett fel, tehát, hogyha valamit lebecsülünk, akkor annak az, az a kockázata járhat, hogy valójában máshol felüti a, ugyanaz a probléma sokkal élesebben. Hallottunk a Kozanosztráról, de többféle realitás, többféle bűnügyi realitás létezik Olaszországban, ugye ez területi szempontból is meghatározó. A púliai, a púliai szervezet bűnözés például leginkább csak Púliában jelentkezik, de Azért vannak más megvalósulásai is ennek Olaszországban, tehát nem csak Puliában aktívak, és ez igaz a Andrangetára is, igaz a Kozenosztrára is, és azt lehet, hogy ez a bűnügy realitás a legerőteljesebb a világon. Az elmúlt ülésünkig Grátéri ügyész úr nagyon-nagyon részletesen beszámolt arról, hogy a hogyan tud kilépni a saját területéről, kolumbiai kábítószerkereskedőkkel, vagy a mexikói kábítószerkereskedőkkel is együttműködni. Az egyik legnagyobb kolumbiai kábítószer termesztő föltulajdonos éppen tegnap tartóztatták le. A Kozanoszra nem csak az olaszországi Kozanoszrát jelenti, hanem nagyobb kitekintésre is szükség van Afrikában, vagy Nigériában például, vagy az orosz, az orosz, a kínai, a japán maffia, maffia is ide tartozik. 2011-ben Obama is hát foglalkozott ez, Obama kormány is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Olyan szervezett bűnözési formák ezek, amelyek akár az Egyesült Államok beli polgárok életét is befolyásolják. Amikor áprilisban, április végén, május elején Washingtonban jártunk, akkor arról is beszéltünk, hogy nem szabad hogy a Drangetta tevékenységét alábecsüljék az amerikai hatóságok. Tehát nem csak Olaszországban van jelen a Drangetta. Most az olasz valóságról van szó, de nem szeretném, hogyha ezt alábecsülünk. Elnézést, sajnálom, hogy elment Holmájer asszony, de a németországi Drangetta példás munkát végez, elképesztő, hogyan tanulmányozták a piacot, tanulmányozták a német szociális és gazdasági valóságot. Ez nem azt jelenti, hogy Németországot megszállta a mafia, de szépen tanulmányozták a lehetőségeket, a drangeta kalábriai bűnözői, és bizony megvetették a lábukat, több kolóniát is felállítottak Németországban. Köszönöm az Európol munkáját, alapvető fontosságú munkáról van szó, jelentésről van szó. Nagyon örülnék annak, hogyha tagállamok tényleg elköteleznék magukat az Európol mellett. Az Európol olyan szerkezet, amely többre hivatott, de minden attól függ, hogy a tagállamoknak mik a szándékai. Láthattuk azt, hogy az Európol rendkívül fontos munkát is végez. Láthatjuk itt a parlamentben a saját szemünkkel, hogyha a tagállamokkal ugyanilyen eszmecserére kerülne sor, elnézést kérek, hogyha valami butaságot mondok, majd javítsanak ki, de fontosnak tartom azt, hogy az, ez, hogy az információcsere megtörténjen az Európol és a tagállamok között nyilván túl kell lépni a politikai megfontolásokon itt is. Most szeretném megadni a szót az Európol képviselőinek, és kérem, hogy válaszoljanak a kollégák kérdéseire. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is akkor én úrnak a következőt szeretném mondani. Kétségtelenül, hogyha valami elgondolást kéne kialakítanunk, akkor ez lenne a Krém tükrözése, illetve ennek jelentős tükrözése. Én úgy érzem, hogy az első lépés, az az elismerés, annak ismerése, hogy a szervezett bűnözéstől különbözik a maffia típusú bűncselekmény. Ha Olaszországon kívül beszélek a nyomozókkal, akkor ezt nehéz megértetni velük. Tehát, hogyha egy rendészeti szervvel azt szeretnénk megértetni, hogy erre külön forrásokat kell szállni, akkor ez nehéz. Olaszországban ez könnyebb, viszont más országban más országban ez nem ugyanilyen bűncselekménynek minősül. Tehát általában nehéz érdeklődést kiváltani a bűnüldözési szervekben. Minden tagországnak más és más a hozzáállása. Tehát ez egy alapvető eszköz, ezen kívül uh, vannak más eszközök, de el kell ismertetni azt, illetve meg kell értetni azt, hogy a maffia típusú bűnbanda különbözik a szervezett bűncsoportoktól. Az Európol természetesen rögzítette az ezzel kapcsolatos javaslataikat Kirkoppur. Remélem jól ejtettem ki a nevét. De kérdés, hogy hogyan lépünk fel a rendészeti erőkkel az Európol és a nemzeti rendészeti szervek között ti kapcsolatot az Európol nemzeti egység szabályozza. Tehát amikor nyomozásról van szó, akkor a megkeressük a nemzeti egységet, és a nemzeti egység általában nemzeti szinten van. Ők azonosítják a, legmegfelelőbb rendészeti erőt. Ha már van egy e, nyitott pont, akkor fordított az információ áramlás, a helyi e, rendőrség kontaktálja a Nemzeti Egységet, a Nemzeti Egység a Europolt tehát a rendszerben benne marad az összes információ, tehát számunkra nagyon nehéz fizikailag, fizikailag követni az információt. A, egyik rendszer sem tökéletes, de eddig nekem nagyon pozitív eredményeim voltak ezzel a rendszerrel kapcsolatban. A második kérdés pedig különösen érdekes. Itt a legális biznisz struktúrákról van szó, és ez az egyik legnagyobb probléma. Valóban több száz ember dolgozhat az éttermeknek. Például nem lehet tudni azt, hogy egy pizzeria mögött pénzmosás van-e. Az információ megosztás az egyik legfontosabb pont tehát. A csoportok egy részéről nulla információ van, tehát nincs is információ csere. Tehát ha nem értesíti valaki a rendőrséget, hogy ez a cég, ez a pizzéria szervezett bűncsoporthoz kapcsolódik, akkor ezt nem lehet megtudni, hiszen itt üzletemberekről van szó, ők Olaszországon kívülre mennek, és már nem minősülnek bűnözőknek. Tehát mi hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy bizonyos országokban, ahol a tudatosság szintje nem olyan magas, illetve ezt a kockázatot kiskockázatnak értékelik. 20 évvel ezelőtt ez volt a helyzet Olaszországban, tehát nagyon fontos megérteni azt, hogy ezek az emberek vagyonnal, pénzzel rendelkeznek beteszik egyik lábukat úgymond az ajtón a pénzükkel, és amennyiben ezt megtették, a vagyonukkal is üzletemberként lépnek fel, egy bizonyos idő elteltével csatlakoznak hozzájuk mások is. De hogyha addigra már bizonyos pozíciót hoztak létre maguknak, akkor nagyon nehéz megszabadulni tőlük. Tehát, hogyha az olasz rendőrsapkámat veszem fel, 20 évvel ezelőtt ugyanez volt a helyzet Olaszországban. Én Olaszország északi részéből érkezem, Velencéből, és nagyon gyakran úgy gondolták ott a rendőrségeken, hogy hát ez itt elő nem fordulhat. Azt gondolom, hogy ez egy félreértés. Itt ugyanez a büntető törvénykönyv az országon belül, ugyanezt a nyelvet beszéljük északon és délen mondjuk, de képzeljük el, hogy ezek az emberek elmennek Olaszországból, ahol az embereknek nincsen elképzelésük arról, hogy hogyan néznek ki az ilyen típusú bűncsoportok. Hát itt merül fel megint csak a szakértelem, a képzés, képzést kell megvalósítanunk, az európai rendészeti erőket képeznünk kell, azért, hogy a jelzéseket értelmezni tudják, mielőtt oda jönnek. Hogy az ember évek múltán kerít csak sort a fellépésre, akkor az is elképzelhető, hogy ez már túl késő. Remélem, hogy ezzel sikerült a kérdésekre válaszolnom, és Rosenbach úrnak adok most szót. Ha megengedik, én folytatom a válaszokat. A bandák méretére térnék ki, a legnagyobb bandák méretére. A fenyegetés nincs feltétlenül arányban a banda méretével. Voltak már nagyobb számú csoportok a 3600 csoport között, De azóta megváltozott a helyzet, tehát egyre nehezebb definiálni azt, hogy ki minősül bűnbanda tagnak, illetve ki az, aki ehhez úgymond társult, vagy együttműködő tag. Nagyon nehéz meghúzni a vonalat. hogy ki tagja a csoportnak, és ki az, aki úgymond bekapcsolódik, ki az, aki szakértő, ki az, aki autót lop, embereket csempész, stb. Hiszen ez bűnfajtaként változik. A drogcsempészetben teljesen más típusú a felállás, tehát egyre nehezebb meghatározni azt, hogy milyen méretűek ezek a csoportok. A maffia típusú szervezet bűnözésnél jellemző az, ahogy ők az üzleti életben viselkednek. Hát ők mindent ki akarnak szedni a piacból, amit csak lehet, kiaknázni a lehetőségeket, ezzel visszaélni. Nagyon fontos, hogy közösen értelmezzük azt, hogy mi történik, legyünk ezzel tisztában. Az új típusú bűncselekmények nincsenek mindig közvetlenül hatással a polgárokra. De ha megnézzük mondjuk a hamisítást, a nagy csalásokat, az áfa csalásokat, az áfa körhintát, vagy a csalási körhintát, akkor ebből kiderül az, hogy a kormányoknak nincsen elég eszközük. Tehát nagyon fontos, hogy ez a tudatosság fentről érkezzen a rendészeti szervektől, és ne lentről felfelé. Ez különösen fontos, amikor a pénzügyi forrásokról beszélünk, hiszen a fenyegetés, a hatalom az a pénzügyi forrásokra, eszközökre alapul, amelyel a bandák rendelkeznek. Fontos a közös definíció, a közös értelmezés, amely az, e- a vagyonelkobzásra is érvényes kell, hogy legyen, hiszen itt hatékonyabban kell eljárni. Holmájer asszony feltett egy kérdést az ázsiai országokra vonatkozóan a jogi keretünk nem teszi lehetővé a közvetlen együttműködést olyan országokkal, amelyekkel nem született együttműködési megállapodás. Bizonyos ország eset, sokak esetében ez sajnálatos, hiszen itt elérünk határainkhoz, és nehéz együttműködni azokkal az országokkal, amelyek nem rendelkeznek közvetett kapcsolattal, tehát hatékonynak kell lenni. Nincs nagy tapasztalatunk egyenlőre, egyes esetekre tudjuk ezeket csak levetíteni, de ez még nem elég. Voltak sikeres esetek, de ezek egyes esetek pusztán, tehát nem tudok jelenlegi helyzetértékelést nyújtani. There was one question missing from Mrs. Borzolina. Yes. Yeah. Még egy kérdés volt, ugye? Borzolina asszony kérdése. Igaza van, valószínűleg már nagyon rég el kellett volna végezni ezt a munkát. De, hát én 2007-ben kezdtem az Európolnál dolgozni, akkor Nápolyban dolgoztam, az embercsempészet projektjével kezdtem el foglalkozni, azt vezettem, ami olasz ö, témám volt először, szervezett bűnözés területén, az 2011-ben volt. Ekkor történt az, hogy e, az Europol először kapott az olasz hatóságoktól egy megkeresést olasz szervezett bűnözésre. És nyilván Európában is ez volt az első eset. Amikor az Európolnak prioritásai vannak, azt nyilván az információs brigád alapján készíti el, úgyhogy általában úgy történik ez, hogyha hamisított árukról kapunk sok információt, akkor ez lesz prioritás. Amikor én az Európolnál kezdtem el dolgozni, semmilyen információnk nem volt az olasz szervezet bűnözésről. Nem tudom miért. Nem tudták ezt Olaszországon kívül? Lehet. sokszor a rendészeti vagy bűnöző szervekkel se gondolkoznak azon, hogy érdemes lenne az adatokat elküldeni az Európolnak. Amikor az Európol elkezdte ezzel kapcsolatban az adatokat megkapni, és véletlenül ez egybeesett a Krim szakbizottság működésével, működésnek megkezdésével, akkor hát meg lett a muníciónk, az Európai Parlament is elkezdett ezzel foglalkozni, és ez elég volt ahhoz, hogy leüljünk a tagállamokkal, és beszélgessünk velük erről, például Németország támogatója ennek a kezdeményezésnek. Bizony, meggyűlt a bajuk már az olasz szervezett bűnözőkkel, szervezett bűnözési szervekkel. Nyilván, hogyha korábban elkészült volna ez a munka, akkor tudatosabbak lennék, de hát ebben nem így, így gyűjtök. Remélem, amikor legközelebb ide jövök az Európai Parlamentbe, akkor már sikersztorikról számolhatok be. Vannak konkrét ügyeink, de hát ezek még csak most kezdődtek el. Kicsit korai lenne ezekről beszél. Köszönöm. Elnök, Bill Newton van egy kérdése, jól látom? Igen. Nem fogok 25 percig beszélt, de van még 25 percünk. És ha már itt vannak az úri emberek, hadd mondjak valamit. Ugye a helyi rendőrség képzéséről is szó van. A választókörzetemben néhány nyárral ezelőtt ellátogattam a helyi rendőrösbe. Az egyik teremben ki volt éve egy papír, a külföldi rendőrségek telefonszámai. Megnéztem, és a külföldi a külföldi ö, rendőrös számukra a szomszédvárost jelentette Nottingham rendőrőrségnek volt ott a telefonszáma, tehát nagy szükség van a képzésre. Említette azokat a szakértőket, akik, eh, azokat a szakembereket, akik eh, bűnbandáknak dolgoznak, és aztán eh, máshova mennek, mindig másokhoz csatlakoznak, nem tudom, hogy hívják ezeket. Kik azok az emberek, akik összeállítják, toborozzák ezeket a szakembereket? Nyilván nagy hatalommal rendelkező személyek. Második kérdés. Ugye a mafia típusú bandák hatalmas pénzei hol vannak? Bankban? Tudjuk, hogy melyik bankban? Európai bankban? Mi védjük ezeket a bankszámlákat? A legfontosabb kérdés talán az lenne, hogy ugye honnan kezdjük el a munkát. Nyilván jó lenne, hogyha felülről jó lenne, a 28 állam és kormányfő Európában össze kell, hogy jön, és azt mondja, hogy ez prioritás, föl kell lépni a szervezet bűnözés ellen. Hát hogyan érjük ezt el? Nyilván a közvéleményt is magunk mögött, mögé kell közvéleményt is meg kell nyerni, nem tudom, hogy egyáltalán hallgatnak-e most minket, de jó lenne, ha azt, mondja a közvé, ha azt mondaná a közvélem, hogy kedves politikai vezetők, önök semmit nem tesznek, ez és teszünk valamit. Hogyha 28 állam és kormányfő azt mondja, hogy jó, harcoljunk, akkor lesz is valami. A kérdés tehát csak az, hogy a vezető politikusokat, miniszterelnököket hogyan lehet meggyőzni arról, hogy valamit tenni kell. Köszönöm. Az utolsó kérdésre válaszolnék először. Hát ezért jöttünk el ide, ezért készítettük el ennek jelentésnek a nyilvános formáját, és nem csak a közvéleményről van szó, hanem azokról is, azokról a rendőrökről, akik azt gondolják, hogy Manchester, bár Angliában lévő szó, külföld. Jó lenne, hogyha, jó lenne, hogyha, ez, hogyha áttörnénk egy falat. Többször is megtörtént már, hogy fölhívtak engem a jelentés jelentés megjelenése óta egy kisvárosból vagy faluból felhívtak engem, hogy van itt egy pizzéria, ami nagyon szép, nagyon jó, csak nem nagyon vannak benne emberek, mégis jól működik. Tehát az emberek nyugtalankodnak, felhívnak, és elkezdenek odafigyelni, meglepő eredmények születtek. Na hát van egy maffia, van egy maffia a városunkban, az unokatestvérem brit, és kiderült, hogy egy olyan pizzériában nevet sokszor, aminek a főnöke bizony mafiózó volt, sose gondolta volna. Ki is adták aztán a mafiózót Olaszországnak. Tehát így kezdődik a dolog. És aztán nyilván politikai magas szintre is föl kell emelni a dolgot. Nézzük a második témát, képzés. Nagyon fontos a jelzések, a szimbólumok kérdése. Tehát a, a infiltrációt, a beférkőzést figyelni kell. Lehet, hogyha az emberek nem tudják, hogy mit is kell figyelni, akkor mást keresnek. Például a pizzériák, éttermek, ahol bizony forog a készpénz, ott gyakori a probléma. Hát én azt mondanám a nyomozóknak, hogyha mondjuk mindig üres a pizzéria, de mindig nyitva is van, és már tíz éve így van, akkor valahonnan biztos jön a pénz. Ami a vagyonokat illeti, a vagyont illeti, Nézzük Kalábriát, ez Olaszország egyik legszegényebb régiója. Itt működnek a szerve, itt is működnek szervezett bűnözők, és ezek a leggazdagabb szervezett bűnözők, ők tehát szegénységet generálnak, nem gazdagságot. Hol a pénz? Hát ez az egymillió dolláros kérdés. Sokszor ingatlanba fektetik be, hiszen úgy vélik a mafiózók, hogy jó módja ez annak, hogy a legális gazdaságba menekítsék át a pénzt. A pénz egy részét a bankrendszerbe helyezik el, de az abban ilyenkor már nyomon követhető. Aztán fölmerült annak a kérdése is, hogy kik ezek a brókerek, azok az emberek, akik nem hivatalosan tartoznak egy maffia csoporthoz, de ők állítják őket össze ez szürke terület jelenleg, Olaszországban így hívjuk ezt. Szerintem ez is nagyon-nagyon veszélyes. Miért mondom ezt? Amikor ezek a csoportok beférköznek a legális gazdaságba, és részvényeket vesznek nagy vállalatban, akkor valójában nem a, nem a vállalat érdekli őket, hanem hogy legális üzletemberekkel alakítsanak ki kapcsolatot, vagy mondjuk egy franchise üzletbe csatlakoznak, üzlethez csatlakoznak, vagy egy nagy IT céghez, akkor kiépítik a kapcsolatot az ügyvédekkel, a beruházókkal, közjegyzőkkel, és ezért ebből is adódik a mafiózó gazdagsága. Egyébként elképzelhető, hogy vannak nagyon okos eh, brókerek, maffia brókerek, akik eh, maguk is kezdeményezőek, máskor pedig csupa szolgáltatókról van szó. És sokszor ezek a szakértők nem csak az olasz maffiának eh, szolgálnak, nem csak őket szolgálják ki, hanem másoknak is. Vagy ott vannak a pénzküldő szolgáltatások, sok ilyen szolgáltatót pénz szolgáltatók mafiával kapcsolatban álló személyek üzemeltetik. A mafiának küldik a jussukat, de a mafia hagyja, hogy a pénz küldő szolgáltatást üzemeltessék. És így önmaguk is szervezett bűnözés lesz, szokta például a pénzmosást nevezi meg, mint legnagyobb prioritás, legfontosabb prioritás. Az Európolban foglalkozunk bankokkal is, tehát ezek folyó ügyek, ezek nem tudok most beszélni. Számukra az a fő tanúság, hogy nem számít az, hogy mennyire jó a jogszabály, ezek az emberek profik, mindig is megkeresik a kiskapukat, mindig is saját hasznukra fogják felhasználni a jogszabályokat. Ezért fontos az, hogy mindig friss adataink legyenek a tagállamoktól. Annál jobban tudjuk, fel tudjuk hívni a rendőrség figyelmét a problémákat, lehet, hogy a dolgok változnak, és ami két évvel ezelőtt bevált gyakorlat volt, most már nem az. Olaszországban az alacsony kockázattal járó bűn cselekményekre fizet, figyelek jobban oda, ez erre specifikálódnak a, a a maffia szervek, tehát hogyha valakit mondjuk kábítószer kereskedelmét lecsuknak 20 évre, és kijön a, kijön a börtönbe, akkor nem megint kábítószer kereskedelemmel fog foglalkozni, hanem valami kevésbé kockázatos. Ez lenne a válaszom. If we want to be successful is here that we really change the, the European... Nagyon szeretnénk továbbra is megváltoztatni a megközelítésünket, azért, hogy tisztázzuk azt, hogy mi, műn, mi minősül bűncselekénynek, illetve hogy a szervezet bűncsoport vállalkozás. Tehát értenünk kell a vállalkozás működési formáit, tehát nagyon jó lenne, hogyha az elejétől kezdve ne csak a bűncselekményeket nyomoznánk, hanem azt, hogy ők hogyan működnek, a pénzforgás hogyan működik, és ez nagyon nagy probléma, tehát nem lehetünk sikeresek, hogyha ezt nem ismerjük. Az Európol az az ügynökség, ami ezt megteheti, begyűjtheti az információt, és egy tagosság sem lehet sikeres egyedül. Tehát egy nyomozás egy adott országban nem rendelkezik eh, megfelelő információval, tehát mi erre próbálunk meg összpontosítani, rendszeresen szeretnénk információt gyűjteni, elemezni, és a tagország nyomozóknak szeretnénk ezt eljutatni, amelyel meg tudják érteni a teljes kiterjedését a bűncsoportnak. Paradigmaváltás ez itt, kérem szépen. Grazie, se non ci sono altre domande. Köszönöm, van-e még más kérdés? Io ringrazio. Akkor köszönöm. az Európol képviselőnek, Mise Grosenbachnak, Jaj, nem láttam, McIntyre képviselő. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést. Késtem. Nem hallottam. A mai munka dandárját. De amit hallottam, abból azt tűrtem le, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes téma. Említették hogy említették, hogy miben utaznak a mafiózok, Al Capone-t is adó elkerülésért tartóztatták le, nem másért, úgyhogy ide kell visszavezetni a problémát. Én a fegyverekkel elkövetett bűncselekményekről szeretnék beszélni, a ballisztikai ö, adatgyűjtés nagyon fontos véleményem szerint. Ezzel kapcsolatban tudnak-e valamit mondani? A ballisztikai szakvéleményekre támaszkodtak a jelentés elkészítésekor, mit tudtak ezzel kapcsolatban elérni, vagy ezen, ennek, ezen keresztül elérni? Um, the activities of Europol, they reflect the priorities of the most az Európul tevékenységei reflektálják azokat a prioritásokat, amelyekkel küzdenek a tagországok. Eddig a fegyveres bűncselekményekre még nem tudtunk megfelelően összpontosítani. Az új prioritások azonban ezt is felölelik a fegyverkereskedelmet. Tehát stratégiai projektet szeretnénk megvalósítani a fegyverkereskedelem kapcsán is. És ahogy ezt a ciklus is előidéz, illetve előírja, fellépési, cselekvési terveket szeretnénk megvalósítani ebben a témában, és ide bele tartozik majd az igazságügyi szakértők bekapcsolása is, tehát tagországokat szintén meg szeretnénk hívni erre a közös munkára. Köszönöm. Mm, come stavo dicendo, vi ringrazio eh, per, ehm, per non solo per la vostra disponibilità, per il lavoro che avete fatto. Io ringrazio appunto Michel Rosenbach e David. Köszönöm szépen, szeretnék még egyszer köszönetet mondani Rosenbach és Eller úrnak, a végső jelentést várjuk. Kérem adják át igazgató uruknak és az üdvözletünket. Örülök annak, hogy továbbra is folytatják munkájukat, és remélem, hogy a következő parlamenti ciklusban is foglalkozunk majd ezzel megfelelően előre tekintőek leszünk. Köszönöm szépen, következő ülésünk Strasbourgban lesz szeptember 9-én. 19 órakor kezdünk, titkárság majd közli önökkel, hogy melyik teremben lesz ez. Mindenkinek kellemes nyaralást, jó pihenést kívánok, és remélem, hogy amikor össze visszatérnek, akkor még energikusabban, eltökéltebben foglalkoznak majd ezzel a kérdéssel, és hát Strasbourg vár minket, októberben